Chers collègues, bonjour. Je vous propose de reprendre euh, nos travaux si chacun veut bien. Tisztelt kollégánk, jó reggelt kívánok! Azt javaslom, hogy már is kezdjük el a munkát, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Először egy előadást fogunk hallani, illetve jelentést fog bemutatni jelentéstevő asszonyunk Moran Sártyé, a jelenlegi tanácssal folytatott tárgyalások kapcsán az Európai Szociális Alap a téma. Morán Sátyi asszony, meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kilencedik trialógusunkat kezdtük el tegnap. A bizottsághoz kérdést intéztünk arról, hogy milyen hatással vannak a tanács döntései, illetve következtetései az Európai Szociális Alapra. Talán el kellene azt is mondanom, személyes véleményemként, bár úgy gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt így gondolja, több frakcióból is ugyanezt a véleményt hallottam. Úgy, úgy érezzük, hogy a megtett nyilatkozatok, amelyeket az legszegényebbekre vonatkozó európai alapról, illetve az európai szociális alapról hallottunk. Ezek, ezekről azt hallottuk, hogy a kettő közötti kapcsolat nem garantált. És ami a hozzáférést életi, ami pedig a szociális alapról szóló tárgyalásokat illeti, Tegnap este hosszasan beszéltünk a célcsoportról, és sikerült néhány éles csatát vívnunk, hiszen a munkáltatók érvei a tanácsban ugyanazok, A második megjegyzésem pedig úgy tűnik, hogy egész este azt kellett megpróbálnunk bebizonyítani, hogy azok a javaslatok, amelyeket a szakbizottság készített, a célpublikumra vonatkoztak. Ezt tehát itt nem helyezhetjük el, és máshova kell tennünk. Ezeken a tárgyalásokon a bizottság jelentős támogatást nyújtott, és a tanács is úgy tűnik, hogy támogatni tudja ezt a bizottsági munkát. Én szeretném ezen, ki, ezen kívül még mondani, hogy ha nem is sikerült lezárnunk ezeket a cikkelyeket tegnap, de sikerült jelentős mértékben előrelépni, és sikerült úgy tárgyalnunk, hogy tartani tudjuk a, a szakbizottsági szavazások eredményeit. Köszönetet szeretnék mindenkinek mondani. A mandátum világos volt, hiszen a többség itt a szakbizottságban támogatott bennünket, és így kell szembenéznünk majd a tanácssal. Elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani ezekről a tárgyalásokról, a tegnap esti tárgyalásokról. A tárgyalási módozatok nem ugyanolyanok, mint annak idején a ciprusi elnökséggel, de nem könnyebbek sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki szót szeretne kérni? Én magam is hozzá szeretnék tenni néhány gondolatot mindahhoz, amit a jelentéstevő elmondott, mint más anyagok kapcsán is. Számunkra az egyik legfontosabb tét a tárgyalásokon az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a 8 február, február 8-ai végkövetkeztetéseknek milyen hatásuk lehet a tárgyalásokra az anyag kapcsán. A leg érzékenyebb csoportok számára kialakítandó alap, a 3,3 milliárd a szociális alaphoz megy majd, tehát itt egy jogalapbeli változás is érvényesül, nem csak az Európai Szociális Alap kapcsán, hanem a jogalkotás kapcsán is. Két elképzelhető metódus van, vagy az Európai Bizottság a trialógus kapcsán javaslatokat tud kialakítani, vagy pedig a modifikációkat, a módosításokat be tudjuk vinni majd ebbe a folyamatba. Úgy tűnik, hogy a bizottságon belül ez nem megvalósítható. 14 nap van az Európai Tanács találkozója után a bizottságnak egy ilyen pontot elérni. Az író soros elnökség is megpróbál eh, előre lépni ebben az anyagban, és hogyha a bizottság nem tud egyeztetni elég gyorsan, akkor a bizottság kezdeményezési joga továbbra is megmarad. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a helyzet, de úgy nagyjából tudunk már orientálódni a jog, jogalappal kapcsolatban. A második javaslatom a a közös rendelkezési szabályozásokkal folyó tárgyalások. Itt azt a jelzést kaptuk, hogy a tanács munkacsoportjaiban elhangzott állítólag az, hogy az Európai Parlament hajlandó lenne tárgyalni, illetve eltekinteni a 25 százalékot az Európai Szociális Alap érdekében, illetve a szegénység megszüntetése érdekében. Ennek az elképzelésnek nincs többségét támogatottsága a szakbizottságunkban. Éppen ezért azok, akik ezekhez a prioritásokhoz ragaszkodtak, fontos, hogy ezt az üzenetet továbbítjuk. Kósa Ádám a jelentéstevője ennek a témának, és igenis fontosnak tartjuk ezt a témát. A 84-es cikkely vonatkozik a rendelkezésnek eh, erre a témára. Úgy tűnik, hogy nincsen további hozzászólás. Monsátyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben csatlakozni tudok az elemzéshez. Tegnap este mint említettem, jelentős heves vitákat folytattunk, és kiderült, hogy ezek a viták abból indultak ki, hogy megtartunk-e 20%-ot az Európai Szociális Alapból a legszegényebb csoportok számára, a szegénység elleni küzdelemre, a leginkább rászorulók számára. Ez volt a viták középpontjában. És érvelnünk kellett, mégpedig jelentős módon, azért, hogy visszatérhessünk az európai szociális politika lényegi pontjaira. Köszönöm szépen. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. Áttérünk a 73-as pontra. Karima Delinek adom meg a szót. A téma a szociális lakáshoz jutás az Európai Unióban. Kérem mutassa bejelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy ma bemutathatom ezt a jelentést, ami a szociális lakáshoz való hozzájutást illeti, és köszönetet szeretnék mondani a társjelentéstevőknek, az árnyékjelentéstevőknek a módosítók elkészítésében. Az Európai Uniónak nincsen közvetlen kompetenciája, ami a lakáshoz jutást, a szociális lakáshoz jutást illeti. Ez a két ágazat azonban összefügg egymással, a szociális integráció, a területi kohézió, a vidékfejlesztés, az energiahatékonyság az épületek esetében, a demográfiai változások mind nagyon fontos témák, és az Európai Uniónak számos fellépése van, különböző támogatási közvetlen programjai vannak a kohéziós alapokból az Európai Uniónak. Ez a saját kezdeményezésű jelentés a szociális lakáshoz jutás témájában nagyon fontos lehetőség lehet a jó gyakorlatok cseréjére, és konkrét jogalkotási javaslatok kidolgozására, annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia céljai is megvalósuljanak. 25 millió európai polgári és szociális lakásokban az Európai Unió minden tagországa, kivéve Gorogországot rendelkezik szociális lakásokkal, amelyeknek méreteltéréseket mutat különbségek mutatkoznak a város és a vidéki területek között, és a városi jövezeteken belül a városközpontok és a peremterületek között. Az első cél ennek a jelentésnek az, hogy megerősítse alapvető jog a lakáshoz való hozzájutást, hiszen ez más alapvető jogok előfeltétele is. Hát nagyon fontos, hogy a tagországok ezt megvalósítsák. A válság kapcsán egyre többet szenved ez a jog, különösen azok esetében, akik nehezen jutnak lakáshoz. Nagyon nagy mértékben megnövekedtek az energiárak, a lakbérleti állak 2010-ben 5,7%-a a, laká- a lakosságnak nem rendelkezett lakhatással. És a lakás nélküliek arányát az Európa Tanácsi Stratégia keretében igyekezett csökkenteni. 17,86% túlzsúfolt vagy rossz állapotú lakásokban, 10,10% a eh, rendelkezés álló bevételnek pedig több mint 40%-át eh, jelentette a lakhatási költségeknek. A lakáspiac eh, szintén nehézségekkel küzdik, küzdik általános szinten is, és ez különösen igaz a szociális lakásokra. Nagyon fontos, hogy mindenki megfizethető áron juthasson lakásokhoz. A költségvetési megszorítások a lakatási támogatásokra is kiterjednek, a piac nem elégíti ki a lakás iránti igényeket, éppen ezért nem valósul meg az általános lakatáshoz való jog sem. Nagyon fontos a szociális lakásokba is befektetni, ez egy lehetőséget biztosíthat a válságból való kilábaláshoz. Tehát nagyon fontos jobban értékelni a beruházásokat ezen a területen. Az OECD és az ENSZ jelentős adatokkal rendelkezik ebben a témában, és én szeretnék létrehozni egy európai lakás megfigyelő központot, amely megbízható adatokra, mutatókra támaszkodik, és ez a megfigyelő központ foglalkozna az energetikai hiány kérdéseivel, illetve az ezzel összefüggő lakáskérdésekkel is. A lakások el vannak adás, a használtások el vannak adósodva, és ez megmutatkozik a makrogazdasági mutatókban is. Jó lenne, hogyha a be, ezeket a befektetéseket szociális befektetéséként kezelnék a kormányok a szociális um, csomag keretében. Makrogazdasági stabilizátori szerepét sokkal jobban el kell ismerni, és ennek kapcsán lehetséges -e megoldást lehetne találni a az ingatlan problémák megoldására. Spanyolországban ez például jellemző, az európai eh, szemeszter bevezetése éppen ezért nélkülözhetetlen. Eh, nagyon fontos a pénzügyi eszközöket is felhasználni. A renoválás, az építkezés eh, ágazata fontos eszköz a kilábaláshoz, és szeretném, hogyha a Bizottság Európai Stratégiát dolgoznak ki erre az ágazatra hiszen itt egy potenciáról van szó, egy lehetőségről, és ez nem a probléma oka. Nagyon fontos, hogy pénzügyi támogató eszközöket dolgozzunk ki, és a zöld irányok felé elmozdulás érdekében, a fenntartható fejlődés érdekében, és a versenyhelyzet megoldása érdekében Nagyon fontos a megújuló energiaforrásokat felhasználni, illetve a romák és a lakatás nélküliek helyzetét is megoldani. Ezzel a demográfiai változásokra is fontos reagálni. Az Európai Szociális Alap lehetőséget biztosíthat a, a zöld munkahelyek teremtésében is. A strukturális alapon kívül a Horizont 2020 Szóval kívül nagyon fontos további pénzügyi eszközöket kidolgozni. Nagyon fontos az is, hogy az építő ágazatban az áfa ne növekedjen. Itt egy szociális sürgősségről van szó, éppen ezért meg kell könnyíteni a szociális lakatáshoz való hozzájutást, illetve az átláthatóságot erősíteni ki kell küszöbölni a diszkriminációt, a kormányzás kérdéseit egyértelműen felmerül. Mint említettem, a jelentés ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. A tagországok nem definiálták még ezt a jelentés, jelen, jelenséget, amely 50%-át érinti a lakosságnak. Mindez két eh, pillére támaszkodik, és nagyon fontos az épületek eh, energiahatékonyságát javítani. A háztartások számára nagyon fontos helyi energiahordozók keretében az energiaköltségeket csökkenteni. Várom az árnyék jelentéstevőt javaslatait, és remélem, hogy ez a jelentés tényleges jelzést küld mindazok számára, akik lakhatással nem rendelkeznek. Mindenkinek a támogatására számítok. Köszönöm szépen. discussion tout à fait euh, euh, Köszönöm szépen kevés az időnk, éppen ezért mindenkinek csak két percet tudok adni, Sógor úr, utána pedig Alexander Cerkász. Üdvözlöm Karima Adeli a saját kezdeményezési jelentésének munkálatait. Az előkészítő jellegű közmeghallgatások megszervezésével alapos tájékoztatást nyújtott a probléma iránt érdeklődők számára aktualitását és fontosságát a jelenlegi többszörösen összetett válsághelyzet is aláhúzza, hiszen az egészséges lakás lakhatás az egészséges élet feltétele. A nem megfelelő lakáskörülmények évente százezer ember halálát okozzák. Az Egészségügyi Világszervezet 2011-es statisztikája szerint a háztartások költségvetésének 55-60 százalékát a lakásfenntartást emésztette fel holott ez az arány 30% alatt kellene maradnia. <clears throat> Kimutatták, hogy a várható élettartam nem csak iskolai végzettség függvénye, de az egyén rendelkezésére álló élettér nagyságával is arányos. A hőkomfort foka is alapvető egészségügyi tényező, és mint ilyen alapvető emberi jog, <clears throat> azt is kimutatták, hogy a lakások felújítására, illetve szigetelésre költött minden euró becslések szerint 16-szorosan térül meg. Néhány módosító javaslatom lesz a többek között az ifjúság lakás lehetőségével, a fogyatékosok, valamint az időskorúakat érintő lakásproblémákkal, illetve a lakáskrízis intergenerációs vonatkozásaival kapcsolatosan. Köszönöm szépen! Merci, Szerkász, puis... Euh, Köszönöm szépen, Alexander Szerkász. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennek a parlamenti ciklusnak ezek egyik legfontosabb témája, hiszen a lakhatáshoz való jog, a munkához való jog, és a lakás hiány, tehát a lakhatási problémák az egyik leg komolyabb akadályai annak, hogy az emberek igazi jólétben éljenek. ahogy Karima Deli asszony is elmondta, nagyon komoly gondot jelent ez, hiszen 150 millió európainak gondja van a lakhatással, és van 2 millió európai, akinek egyáltalán nincs is lakása. A válság szempontjából azt gondolom, hogy itt strukturális problémáról van szó, nincs megfelelő állami lakhatási politika, gyakorlatilag hiányzik ez, közösség, ez a szakpolitika közösségi szinten is. Karima Deli asszony jelentésében gyakorlatilag minden olyan dolog benne van, ami számunkra fontos, így aztán nagyon örülünk ennek a jelentésnek, nagyon jó volt vele, nagyon jó lesz vele, remélem az együttműködés. A prioritások sorrendje talán megváltoztatandó, tehát úgy vélem, hogy azt kéne előtérbe helyezni, ami, ami leginkább fontos, el kéne különíteni a probléma eredetét, illetve a lehetséges megoldásokat. Azt szeretném, hogy egy igazi politikai üzenetet tudnánk átadni, amelyet, amely közérthető, amelyet mindenki meg tud érteni. Próbáljuk racionalizálni a prioritásokat, tehát értelmesen sorrendbe rakni ezeket, próbáljunk meg világos üzenetet továbbítani. Aztán vannak olyan problémák, amelyeket meg lehet előzni, nem lehet utólagosan mindent megoldani. Azt gondolom, hogy sokkal okosabb dolog az, hogyha elébe megyünk a problémáknak, hogyha kialakítunk egy igazi lakhatási politikát. Azt hiszem, hogy az európai politikák körébe kell bevenni a lakhatási kérdéseket is, nem szabad csupán tagállami hatáskörben foglalkozni ezzel, és ide tartozik természetesen a finanszírozás is. Segíteni kell a, a helyi önkormányzatokat is lakhatási kérdésekben, és azt hiszem, hogy ez a kérdés minden egy tagállamban fontos. Köszönöm, Fieldben következik. Yes, I'd like to thank, uh, the Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját jelentéstevő asszony munkáját, különösen azt, ahogy az árnyék jelentéstevőkkel már egész korai szakaszban elkezdte az együttműködést, és a meghallgatásokért is köszönetet kell mondjak, illetve azért is, hogy már nagyon korai szakaszon belefoglalta az ötleteinket a jelentésbe szeretném az új ügynökséggel kapcsolatos ötletet kicsit jobban megtárgyalni. Milyen költségvetési soron venne ez részt? Gondolom, hogy a több éves pénzügyi keretről való tárgyalások fényében fontos lenne tudni, hogy a költségvetés melyik részében fog ez szerepelni, és hogy milyen mechanizmusok használatával lehetne, esetleg már meglévő testületek, szervezetek használatával lehetne ezt megszervezni. Módosítóim leginkább tisztázó, illetve kiegészítő jellegűek lesznek, különösen az energiahatékonysági aspektus érdekel, illetve az, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a az üzemanyag szegénységet, illetve a fűtőanyag szegénységet megelőzzük annak érdekében, hogy megfizethető legyen a lakhatás. Mi már, az, nagy, mi már Nagy-Britanniában készítettünk a zöld megállapodás keretében ilyen politikákat, és ezzel kapcsolatban is lesznek javaslataim. Voltak fenntartásaim, hogy esetleg vannak olyan részei a dossziénak, amely nem biztos, hogy a mi kompetenciánkhoz tartozik, de úgy tűnik, hogy a jelentéstevő asszony nagyon szigorúan a kompetenciánk határain belül tartotta a jelentést. A célkitűzésekkel kapcsolatban is csak egy pár tisztázásra van szükség. Várom a további munkát és a konstruktív párbeszédet a jelentéssel kapcsolatban. A bizottság szeretne szót kérni? No. Oui? No? No. Bien. Alors, je Úgy tűnik, hogy nem, akkor a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Feljegyeztem a kollégánk megjegyzését, az árnyékjelentéstevők megjegyzéseit. Nagyon fontos ezt az Európai Megfigyelő Központot, Lakás Megfigyelő Központot létrehozni. Jelenleg nem rendelkezünk európai stratégiával annak érdekében, hogy anticipáljuk mindazt, ami a rossz lakásfeltételek mellett élők, illetve lakás nélkül élők helyzetét illeti. Eh, nagyon fontos itt a kormányzás különböző kérdéseire eh, kitérni. Minden egyes ország különböző problémákkal rendelkezik, és egyedül nem tudja megoldani a lakhatási problémákat, illetve az ingatlan válság problémáit. Tehát a megfigyelő központnak az lenne a feladata, hogy ezeket a jelenségeket megpróbálja előre látni, anticipálni, hiszen említettük, hogy alapvető jog a lakhatáshoz való jog, és minden egyes európai polgárnak joga van ezt a jogát érvényesíteni. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy még egyszer szót adott. Euh, merci beaucoup. J'ajoute que... Euh, köszönöm szépen. Ami a módosítókat illeti, Figyelembe kell venni a különböző vitákon elhangzott megjegyzéseket, amelyek az európai eh, szemeszterre vonatkoztak, illetve a monetáris unióra, a szociális pillér erősítése mellett, hiszen ezek azok a javaslatok, amelyeket nemrégiben vettek be a folyamatba a szociális eh, mutatókkal. Nagyon fontos a strukturális eh, reformokra is kitérni, és ami ezeket a mutatókat illeti, folyamatosan előfordul eh, ez a kérdés a szociális eh, lakhatással foglalkozó anyagokban. Ami pedig a menetrendet illeti, március, illetve javítja magát az elnök. Február 27-e déli 12 óráig lesz lehetőség módosítékot benyújtani, 21-én márciusban nézzük meg ezeket, és a szavazásra a következő nap kerül sor, illetve ezután kerül majd plenárisra az anyag. Ezzel megpróbáljuk tartani a menetrendet. Átterünk a szavazásra. Az első pont a 24-es pont. A lobogó szerinti államokra hároló kötelezettségek. Itt a különböző hajó tulajdonosok szövetsége, illetve az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége között létrejött megállapodásról van szó, és ez a 1999 per 63-as irányelvet módosítaná. Nagyon fontos koherenciát biztosítani jogi szempontból a módosítók között. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy az employ módosítóit ebben az anyagban tükröztetni szeretnénk, illetve a szállítási dolgozók szövetsége javaslatait az 5.3-ashoz. A frakciók megvizsgálták ezeket a kérdéseket, és megvizsgálták azt, hogy a jogalaphoz mit tudnának még hozzátenni. A plenárison való szavazásra a módosítókról kerül sor, és ezután kezdődnek a viták a tanácssal, tehát elvi szavazásra kerül sor annak érdekében, hogy plenárisra vihessük ezt a témát, és mandátumot kaphassunk a tárgyalásokra az említett feltételek mellett. Ki támogatja ezt az eljárást? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Tehát ezt az eljárást négy ellenszavazat mellett elnézést, először beszeretném jelenteni a szavazás eredményét, mondja az elnök. Tehát a plenáris mandátumának megerősítését négy ellenszavazat mellett tartózkodás nélkül sikerült elfogadni. Parancsoljon öni a szó and I voted You mean you, wanted to be... Mikrofon nélküli felszólalás. I don't have my electronic card. but this... Nincs, nincs itt a kártyám, jelenti bedeve képviselő, elnök asszony, kérem, hogy a szavazás közben ne zavarjon ilyen bejelentésekkel, akkor ezen túl majd jelezze, hogy mellette vagy ellene szavaz, hogyha kártyás szavazás van. Alors, je finis au point 20. A 24-es pontot lezárjuk, tehát eh, konzultálni fogunk a frakciókkal, annak érdekében, hogy kiderítsük, milyen módosítóknál szeretnénk plenárison szavazást. Tehát akkor ezzel lezártuk a 24-es pontot, és a 25-ös pontra térünk. Hát mi, mi, mielőtt azonban erre rátérnénk, nézzük meg, hogy kinek nincsen szavazó kártyája. Egy képviselő ezt már jelezte. Je vais vous dire la vérité. On m'a volé mon portefeuille. Ellopták a pénztárcámat, ezért nincsen szavazókártyám és nem volt időm az irodába bemenni. 8 órakor kezdem a munkát, és este 10-ig fogok dolgozni. Tehát önök mindent tudnak rólam. Ah, a 25-ös pont a következő. Ez a 2001-es évi mentesítés, az EU általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Egyes bekezdés, Őri Csaba nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az egyes bekezdés után kettes módosító mellett ki van, ellen, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítóval benyújtott négyes módosító, a jelentéstevő nyújtotta be a szóbeli módosítót, van-e valaki, aki ezt ellenzi, ha nem, akkor a módosított négyes mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A teljes szövegről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 41 ellene, egy 40, 38 mellette, egy ellene elfogadva. Áttérünk a 26-os pontra, mentesítés Európai Szakképzés Fejlesztési Központ. Ez a CEDAFOP ügynökség. Van itt egy előadói szóbeli módosító, ki támogatja, tehát a szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik bekezdés egyes módosító Őri Csaba nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második módosító, Alejandro Szerkesz és kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az teljes szövegről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Tout monde a pu voter. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás, Ezt a véleményt elfogadtuk. 27-ös pont 2011 évi mentesítés Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért. Az első bekezdés után szóbeli módosító az előadótól, ki van mellette, szóbeli módosító mellett, tehát ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik bekezdés után első módosító, Marian Harkin módosítója, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A teljes mentesítésről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Negyvenegy mellette, kettő ellene, egy tartózkodás, ezt a mentesítést megszavaztuk. 28-as pont, 2011. évi mentesítés, Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. bilbao kapcsolatban, tehát B. Első bekezdés, szóbeli módosító az előadótól. Valaki tiltakozik? Nincs akkor a szóbeli módosító ki mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Első bekezdés, első módosító, Őri Csaba módosítója, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas bekezdés után második módosító, Alejandro Szerkesz, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik bekezdés után harmadik módosító, Marian Harkin mellette, ellene tartózkodás elfogadva harmadik bekezdés után még mindig negyedik módosító Alejandro Szerkesz mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész szövegről szavazunk elektronikusan. Le vote est ouvert. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 40-en mellette, kettő ellene, egy tartózkodás. Ezt a mentesítést megszavaztuk. 29-es 2011. évi mentesítés Európai Képzési Alapítvány. Az első bekezdés után szóbeli előadói módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 23 ellene. Ezt nem fogadtuk el. Az első bekezdés után egy második szóbeli módosító. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Euh, après le paragraphe... második bekezdés után első módosító, Őri Csaba kolléga módosítója, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Le vote Lazaro a szavazást. 24 mellette, 16 ellene, ezt egyértelműen elfogadtuk. Mi mindig a második bekezdés után, második módosító, Alejandro Szerkesz módosítója az előadó szóbeli módosításával. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második bekezdés után harmadik Marian Harkin féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 41 pour, 3 contre. 41 mellette, 3 ellene, 1 tartózkodás, akkor ezt a mentesítést elfogadtuk. 30. pont. Az utolsó 2011. évi mentesítés, az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése. Két módosítónk van, az első a második bekezdéshez módosítódik, az, eh, kapcsolódik, az első módosító Jean Lambert ellenet ellen tartózkodás elfogadva. Harmadik bekezdés szóbeli előadói módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szavazunk a szöveg egészéről elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 41 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás. Ezt a mentesítést megszavaztuk. Következik a 31-es pont a nyilvános vételi ajánlatról szóló irányelv alkalmazása. Jutta Steinruck kollégánk véleményéről van szó a Júri Bizottság számára. Az első bekezdés, első módosító, Szari Essaja. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tout le monde a pu voter. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 22 mellette javítja magát az elnök, 17 ellene, 3 tartózkodás. Elfogadtuk. Második bekezdés, második módosító. Szeriesszelje módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Harmadik bekezdés, harmadik módosító, Phil Benion. Ez egy törlési módosító. Ezt egyetemen elutasítottuk. Harmadik módosító, tehát ki van mellette? Akkor most ellenőrizzük ezt a módosítót. Tehát a második módosítóval kapcsolatban megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter le... Lezárom a szavazást. Huszonkettő mellette, húsz ellene. Ezt elfogadtuk, érdemes volt megszavaztatni. Harmadik bekezdés, harmadik módosító, törlési módosító indítvány fülben iontól ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik bekezdés B kompromisszum, ki van mellette? De hát törölték a cikket, kedves kollégák. Tudni kell, hogy mit csinálunk, amikor szavazunk. Elnézést, mondja az elnök. Tehát ötödik bekezdés B kompromisszum ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatodik bekezdés C kompromisszum ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Hetedik bekezdés D kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcadik bekezdés E kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcadik után tizedik őriféle módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilencedik bekezdés, tizenegyes módosító, ezt visszavontuk, tehát F kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizedik bekezdés, 14. módosító visszavonták, akkor G kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11. bekezdés után 17-es módosító őri úré, ez egy törlési módosító, tehát ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük. Tehát a 17-es módosítóról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tizenöt mellette, 27 ellene, egy tartózkodás, ezt egyértelműen elutasítottuk. 11. bekezdés után 18-as módosító, ő Ricsaba nyújtotta be, és részenkénti szavazást kértek. A Implement Contractig az első részről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a szöveg többi része ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Tizenkettedik bekezdés, tizenkilencedik filbenion féle módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13. bekezdés, 20. módosító és a 21-es, ez ugyanaz, tehát együtt szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor szavazunk a szöveg egészéről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41-en mellette, ketten ellene, egy tartózkodás, Gratulálunk az előadónak. 32-es pont. Nagyja hírső kollégánk véleménye az egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlása. Ez egy olyan vélemény, amit a Libe Bizottság kérésére készítünk. Harmadik cikk első bekezdés után itt két ugyanaz, azonos módosító van, 26-os Lambert féle módosító és a 27-es Hughes Regner féle módosító. Ezekről együtt szavazunk. Ki van mellette? Ellenet tartózkodás elfogadva. Hatodik cikk első bekezdés F. 28-as módosító, eh, Ludwigson módosítója. Ki van mellette? Ellenet tartózkodás elfogadva. Az F pont után 29. Szari Eszaja módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatodik cikk első bekezdése után a kompromisszum. A liberálisok a módosítók ellen, a módosító ellen fognak szavazni, tehát ezt elutasítottuk. Hatodik cikk, negyedik bekezdés, er, a, a mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatodik cikk, negyedik bekezdés, 31-es Szeri Eszaják módosítója. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Hatodik cikk, ötödik bekezdés, 32-es szerjesztőféle módosító, ez is törlési módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetedik cikk, har, harmadik bekezdés, 33-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetedik cikk, negyedik bekezdés, 34-es módosító, Szerias Szelyek módosítója, ez is törlési módosító, tehát figyelmeztetem, hogyha megszavazzák a kompromisszumot, akkor ezt nem szavazhatják meg. Tehát ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Akkor megszavazzuk a C kompromisszumot, négy frakció terjesztette be. Ki van mellette? C kompromisszum, ellen, tartózkodás, elfogadva akkor a hetedik cikk negyedik után 38-as szeries szerféle módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kilencedik cikk első bekezdés, 39-es kiesik, és a 40-es is kiesik, tehát áttérünk a 14. cikk harmadik bekezdésére. Elnézést mondja az elnök, Jean Lambert féle 40-es módosító kompatibilis az A kompromisszummal, tehát akkor szavazunk erről, tehát 40-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14. cikk harmadik bekezdés, 41-es módosító, Stephen Hughes és Evelyn Regner módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14. cikk 5. bekezdés, B pont. 42-es Stephen Hughes, Evelyn Regner féle módosító, ez is egy törlési módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17. cikk 6. bekezdés után 43-as Ole Christensen és Evelyn Regner módosítója ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22. cikk második pontja D pont, 44-es Szarias szájáféle módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es cikk más, harmadik bekezdés 45-ös módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es cikk, negyedik bekezdés, 46-os módosító, ez törlési módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as cikk, negyedik bekezdés, 47-es módosító, szintén szerjes szaja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as cikk, 4 per A, 48-as Krisztensen és Regner féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as cikk, negyedik bekezdés, B pont. Itt van 49-es Regnerféle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Aztán van két egyforma módosító, az 50-es és az 51-es Szeriesszaja és Jákon Szeri részéről. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Negyedik fejezet, harmadik szekció cím, 52-es szerjesztelféle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Harmadsz, harmadik cikk, ötödik bekezdés, 53-as szerjesztelféle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as cikk, ötödik bekezdés, 54-es módosító szeri eszeje, törlési módosító, emellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as cikk 7. bekezdés, 55-ös módosító szeri eszeje ez is törlési módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük elektronikusan. Tehát az 55-ös törlési módosítót a 33. cikk 7. bekezésvel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 25 ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök, elutasítottuk, elutasítottuk. 34-es eh, címmel kapcsolatban 56-os eh, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es cikk első bekezdés, 57-es módosító Szariesszaja. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös cikk első bekezdés bevezető rész. 58-as Regner Christensen Steinruck féle módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 35-ös cikk első bekezdés A pont 59-es Lambert féle módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös cikk első bekezdés B pont F kompromisszum. Három frakció nyújtotta be. Ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös cikk első bekezdése után a 63-as Jean Lambert féle mellette ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös cikk második bekezdés, 64 65-ös Jean Lambert mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 65-ös Jean Lambert féle kom- kompatibilis mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös cikk második bekezdés első albekezdés után D kompromisszum. Öt frakció nyújtotta be ki, a mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös cikk, ötödik bekezdés, DA kompromisszum, két frakció nyújtotta be. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a 67-es Regner Christensen Steinuk féle módosítóról szavazunk. Elnézést, ezt már a D kompromisszum lefette. És nyilvánvalóan Article 37 35-ös cikk 7. bekezdés, 68-as szeriesszaja módosító, ez törlésre irányul, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítva. 35-ös cikk 11. bekezdés, 69-es, azonos szerzőtől törlésre irányul, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítva. 43-as, első bekezdés B pontja, 71-es, Evelyn Regner féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 77-es cikk, első bekezdés, 72-es módosító, ez kiesik. 78-as cikk következik, a második bekezdés után. 74-es Stephen Hughes féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 79. cikk 3b pont 75 Szariesz módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81-es cikk első bekezdés B pont, 77 számú módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81-es cikk 1C pont, 78-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81-es cikk első bekezdés C pont után, 79-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás, ugyanúgy elutasítva 81-es cikk, harmadik bekezdés, as 80-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 82-es cikk címe, és Jean Lambert féle módosító ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 82. cikk első bekezdés, J kompromisszum, három frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 82-es cikk első bekezdés után K kompromisszum, négy frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 82-es cikk, egy első bekezdés után 98-as Paul Murphy féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82-es cikk, első bekezdés után, 99-es Stephen Hughes féle módosító, ki van mellette, elnézést, ez kiesik, ugyanúgy, mint a 100-as és a 101-es, akkor a 82-es cikk első bekezdés után 102-es módosító, az előadó tartózkodik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ugyanígy a 103-as módosító Minodora Kliveti módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást. 19 pour 24. 19 mellette, 24 ellene, nincs tartózkodás. Elutasítottuk. Ugyanennél a cikknél 104-es Eveli Regner féle módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es cikk, 105-ös módosító kiesik, ugyanúgy, mint a 106-os, 6-os és 107-es. Akkor következik a 82. cikk 1C után H kompromisszum, 5 frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 82. cikk, második bekezdés, 118-as Ludwigson fél módosított törlésre irányul, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Amendment 119-es Szeri Eszeje módosítója, ki van mellette, ellene, Ki támogatja? Ki van mellette? 119-es. Ki van ellene? Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 16 ellene és 8 tartózkodás, ezt elfogadtuk. Elnézést, Lamber asszony. Köszönöm szépen. A 82.1c, a 112-es módosítom, mat, eh, akkor is, a módosítommal akkor is szavazni kell, hogyha a D kompromisszumot elfogadták. Igen, viszont hogyha a da kompromisszumot elfogadtuk, ja, de elutasítottuk, értem. Akkor... A 112-es módosítóval kapcsolatban A 112-es cikkelynél a C bekezdés után Jean Lambert asszony módosítója a D, két D kompromisszumot sikerült elfogadni, a shall be entitled to relevant training kifejezés nélkül, tehát a shall be entitled to relevant training hozzáfűzéséről szavazzunk. Je recommence. Újból kezdem, mondja az elnök. Tehát mivel a kompromisszumot, a D-kompromisszumot sikerült elfogadni, a 112-es Lambertféle módosítóról beszélünk, a shall be entitled to relevant training nélkül. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Tehát a 112-es ezzel elfogadva à l'article 82, paragraphe 2, à 120-as módosító, Ungaránú kollégáé, ez kompatibilis a 119-essel. Mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Tizenhat mellette, 23 ellene, se, négy tartózkodás, elfogadva. oka okafogyottá válik. 123-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az i kompromisszumról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 128-as módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es okafogyottá válik. 12-es módosítóról szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum a következő mellette, ellene. A B-t ellenzik? Ki van mellette? ellene kitartózkodik, elfogadva. Elkompromisszum, mellette ki van, ellene tartózkodás, elfogadva. A 19-es módosító következő mellette ki van, ellene kitartózkodik, elutasítva. G kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító a következő mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Teljes szövegről besz- szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 34 mellette, 3 ellene, 6 tartózkodás mellett elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Nous en venons au vote sur le rapport de notre collègue Csaba Sogor. Sogor Csaba jelentéséről szavazunk. Az európai demográfiai statisztikákról. A Júri véleményét is kértük, illetve a FAM és az AFKO véleményeit. 28-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. A 29-es módosító a következő mellette ki van, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 29-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 15 ellene, elfogadva 30-as módosító, Sugor Csaba, Edith Bauer, Regina Bastos, Marin Jean Marinescu és Carlos Coelho nyújtották be. Mellette ki van? Ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító jelentéstevője mellette ki van ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ki van ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 31-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 20 ellene, elfogadva. 32-es módosító jelentéstevő Maria Ionescu, Maria Ionescu nyújtották be. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A kompromisszumos áról szavazunk, mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva.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 elutasítva. Tízes módosító jelentéstevő nyújtotta be, mellette ki van ellene, tartózkodás elutasítva. A B kompromisszum mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A 38-as módosító és a regi hetes módosítója azonos, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító. Nem befogadható, a 39-es Minadona Kriveti asszony visszavonta ezt. A 40-esről szavazunk mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 41-es okafogyottá válik, 42-est visszavonták. A 41-est akkor ellen, 40-est ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást a 40-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 mellette, 19 ellene elfogadva. 12 tomb. 12-es fogyottá válik. Ugyanúgy, mint az AFKO 3-asa, illetve a regi 8-as módosítója. 43-as módosító Sogor Sapa nyújtotta be, mellette ki van. Ellene tartózkodás elutasítva. 44-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 46-os okafogyottá válik a 13-as is. A regi 9-es mellett kíván ellenet ellene tartózkodás elfogadva. A regi 10-esről két részben szavazunk, első mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. FAM 1-es ezt az elnök nyújtotta be, illetve a teljes bizottság és Papadopoulou képviselő. A jelentéstevő ellenzi ezt a módosítót. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva? C kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva? Nous en venons à l'article 5, paragraphe 1 nouveau. L'amendement 55 tombe. Az 55-ös okafogyottá válik. A 15 ös szavazunk, mellette ki van ellene tartózkodás elutasítva. 56-os, mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük akkor az 56-ost, megnyitom a szavazást. Voté. Mindenki szavazott? Lezárom azt. szavazást. 26 mellette, 13 ellene, 3 tartózkodás mellett elfogadva. 55-ös mellett ki van, az 57-es mellett javítja magát az elnök, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellett ki van, megint javítja magát az elnök, 58-as, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. FEM kettes, mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszum D, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítva. 59-es módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük az 59-est, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, illetve lezárom a szavazást. pour 10. 26 mellette, 17 ellene, egy tartózkodás mellett elfogadva. Szóbeli módosító, amelyet kollégánk nyújtott be, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. A preambulum bekezdésekről szavazunk. Először az egyesről, a 18-as módosító és a 19-es azonos mellette ki van ellene tartózkodás elutasítva. 20-as módosító visszavonásra került, egyes módosító mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es módosító mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Úgy kettes mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A regi egyes módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. Regi kettes mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító és a regi 3-as mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. Regi 4-es mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. 26-os módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Regi 6 mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva a teljes szövegről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mikrofon nélkül beszél az elnök. 34 pour. 34 mellette, 5 ellene, 5 tartózkodás mellett elfogadva. Meg szeretném kérdezni a jelentéstevőt, hogy a nevét meg szeretné tartani a jelentésen. Yes, yes. I'm used with that, so. Köszönöm szépen, én ehhez hozzá vagyok szokva otthonról. Alors, euh, je comprends que le rapport... Ha jól tudom, akkor az előadó szeretné, hogyha visszavonni a nevét. Oké, okay. très bien. Donc le, le, le rapporteur maintient. Tehát akkor az előadó fenntartja eh, a nevét ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és elfogadja a felhatalmazást. Akkor így szavazzuk meg az egész jogszabályjavaslatot. Ki van mellette? E, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 13 ellene, és nincs tartózkodás. A jogszabály tervezetet így elfogadtuk. Most arról kell szavaznunk, hogy megnyitjuk-e a tárgyalásokat a tanácssal. Euh, akkor megszavazzuk ezt a módosított jogszabályi javaslatot. Tehát lehetőséget adok a képviselőknek, hogy döntsenek. Szeretnék a tárgyalási mandátumot a bizottsági szavazás alapján meghatározni, vagy azt szeretnék, hogy a plenárist kérjük meg arra, hogy érvényesítse ezt a tárgyalási mandátumot. Őri úr, aztán Szerkesz úr. Mondank elnök asszony, hogy a plenárison ö, ö, erősítsük meg a mandátumot. Creo que, creo que la Azt gondolom, hogy egyértelmű a többség és a bizottsági mandátum szolgálhat iránymutatásul a döntésünkhöz. I think the committee's mandate we will... Úgy gondolom, hogy a bizottság, bizottság mandátum elég lesz. Thank you, President. I think this is... Köszönöm, elnök úr. Én azt hiszem, hogy ez az egész parlament ügye, úgyhogy szeretnénk, hogyha plenárisra kerülne ez a döntés. Akkor szavazzunk arról, hogy milyen eljárást követünk. Aki a plenárisra szeretné vinni a mandátum meghatározását, az szavazom mellette. Tehát ki van mellette? Ki van ellene? Akkor ezt nézzük meg elektronikusan. Excusez-moi, euh, je, je, ça... Elnézést kérek, ez egy kicsit ö, új folyamat, ezért még vannak ö, apróbb fennakadások és ö, bizonytalanságok. Ahogy az Alkotmányügyi ö, Bizottság a ö, 70-es cikkben ezt megfogalmazta, és ö, a, a, ennek következtében arról kell szavaznunk, hogy a bizottságnak van-e mandátuma arra, hogy tárgyalást kezdeményezzen, és ezt minősített többséggel kell nekik megadni. Ez azt jelenti, hogy ha nincsen minősített többség, ami 25 képviselőt venne igénybe, akkor automatikusan a plenáris elé kerül az ügy. Tehát nem kell megkérdeznem önöket, hogy ezt szeretnék, vagy azt, ez a, attól fog függni, hogy a bizottságnak megadjuk-e a mandátumot, hogy a trilógusra menjen. Egyértelmű, vagy megismételjem még egyszer? Mindenkinek világos? Tehát megnyitjuk a szavazást, és ettől függ, hogy megadjuk-e a bizottságnak azt a mandátumot, hogy ezek alapján tárgyalást kezdeményezzen a tanácssal a trilógus keretében, és ahhoz, hogy ez a szavazás érvényes legyen, ahhoz 25 képviselőnek mellette kell szavaznia. Még mielőtt elkezdeném, Őri úr még szeretne hozzászólni. Szeretném tudni pontosan, hogy mi az igen és mi a nem. Tehát kérem, hogy a, kér, a, a, a pont, pontosan tisztázzuk, hogy mikor szavazunk igennel és mikor nemmel. Si vous votez pour... Ha igennel szavaz, és 25-en az igen mellett szavaznak, akkor a trilógusi tárgyalások a tanácssal azon az alapon kezdődnek, amit mi most ott az imént megszavaztunk. Hogyha nem sikerül ezt a 25 fős többséget elérni, akkor a plenárisnak kell megadni a mandátumot. Érthető? Akkor most megnyitjuk a szavazást a tárgyalási mandátumról, amit a bizottságnak fogunk adni. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. il y a un PPE de trop. Quel est le... Az utolsó néppárti póttag. Több. Rendben van, jó ez. Tout le monde. Tout le monde a pu voter, le vote est... Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 24-en mellette, 18 ellene. Tehát a plenárisra fogjuk vinni ezt a kérdést. Et, et avant de le faire, és mielőtt ezt megtennénk, azt javasolnám, hogy a frakciók konzultáljanak és ellenőrizzék, hogy milyen módosítókat szeretnének a plenárisra vinni, mert a logika azt kívánná, hogy a bizottság által töm, tömbösen megszavazott módosítókat vizsgáljuk meg, és nézzük meg, hogy vannak-e még ezen felül olyan módosítók, amiket újra be kell nyújtani, de most ezt a frakcióknak kell egymással megtárgyalniuk. Következik a 34-es pont, ahol Philip Bulan kolléga véleményéről fogunk szavazni, amelynek témája az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hatás létrehozása. A Fejlesztési Bizottság véleményéről van szó, és meg is adom a szót az előadónak, mivel kérte azt. Igen, elnök asszony. Csak szerettem volna jelezni, hogy a 11-es módosítót visszavonták az előadóval egyetértésben. Köszönjük, tehát a 11-es módosítót visszavontuk. Az első cikk első bekezdésével kapcsolatos 36-os módosítót szavazzuk meg. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. A négyes módosítót visszavonták, akkor a harmadik cikk első bekezdésében a 37-es Antigoni Papadopulo módosítója. Ha, ki van mellette? Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 37-est ellenőrizzük. le monde a le... Lezárom a szavazást. 16 mellette, 24 ellene. Nem fogadtuk el. Negyedik cikk, harmadik bekezdés, ötös elődő módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 39-es, ez kompatibilis, ki van mellette? Tehát a negyedik cikk negyedik bekezdése 38-as papadopulóval szóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 39 as kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosított visszavonták. Hetes módosító, tehát az ötödik cikk első bekezdésének pontja, 40-es Malika Benarab Attu módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötödik cikk első bekezdés C pontja, 41-es Papadopoulou féle módosító, szóbeli módosítóval tiltakozás ez ellen, akkor szavazunk 41-es módosítva mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5. cikk első bekezdés C pont után, 8. előadói módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6. cikk első bekezdés 43-as módosító az előadótól, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42-es Papadopulo asszony módosítója kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6. cikk Második bekezdés A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatodik cikk, harmadik bekezdés, 46-os Benarab Attu féle módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetedik cikk első bekezdés bevezető része, 47-es Bulan féle módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetedik cikk első bekezdés, B pont első francia bekezdés, 48-as papadopuló féle módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanennél a pontnál 49-es Benarab Atu féle módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az E pont bevezető része 50-es papadopuló féle módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító a címmel kapcsolatban, ezt visszavonták, akkor az 51-es előadói módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as cikk címe, 52-es módosító, Bula és Papadopulo féle módosító. Ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-est visszavonták, akkor a 8-as cikk első bekezdésének bevezető része következik, 53-as Bulan Papadopulo féle módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9. cikk első bekezdés A pont. 13-as módosító, Fili Bulanféle, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 9. cikk második bekezdés B kompromisszum, 4 frakciótól, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 10. cikk első bekezdés, 15 módosító fili Bulan, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 56-os módosító Malika Benarab Atu, kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 12. cikk első bekezdés 16-os bulanféle, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12. cikk, második bekezdés C, kompromisszum, 4 frakció, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12. cikk, harmadik bekezdés D, kompromisszum, 4 frakciótól, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12. cikk 4. bekezdés, 19. előadói módosító ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 12. cikk 5. bekezdés, 60-as módosító papadopuló féle, szóbeli módosítóval, senki nem tiltakozik ez ellen, akkor szavazunk a 60-as módosítótról, mellette ellene tartózkodás elfogadva 12. cikk, 5. bekezdés után 61-es Papadopuló bulanféle módosító, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva 13. cikk, első bekezdés, 20. bulanféle módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13. cikk, második bekezdés, 62-es Papadopuló féle, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14. cikk, eh, harmadik eh, bekezdés, E kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14. cikk, eh, negyedik után, 65-ös papadopuló Bulanféle módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös cikk első bekezdés után, tehát az A pontban 66-os Antagoni papadopuló ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös első bekezdés C pontja után 23-as előadói módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as elnézést mondja az elnök. 16-os cikk, második bekezdés, egyes új pont. 67-es Malika Benarab átumódosítója, és van egy szóbeli módosító a zöldek részéről ha ez mindenkinek megfelel, akkor szavazunk a 67-es módosított módosítóra, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os cikk harmadik bekezdés, 68-as elődöny módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es harmadik pont, 27-es bulamféle, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os cikk harmadik bekezdés, 69 Papadopoloféle mellette ellene tartózkodás elfogadva második preambulum bekezdés 26-os papadopuló féle módosító szóbeli módosítóval, hát mindenkinek megfelel, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második preambulum bekezdés után 27-es papadopuló féle, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik preambulum bekezdés 28-as papadopuló féle módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötödik preambulum bekezdés 29, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos preambulum bekezdés, első módosító az előadótól, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. A 30-asról is szavazunk, Jeszek Vlosovic módosítója, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Hetedik Rambulum bekezdés 31-es Papadopuló féle, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencedik Rambulum bekezdés 32 Papadopuló féle, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes preambulum bekezdés, második előadói, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes preambulum bekezdés, 33-as papadopuló féle mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik módosított visszavonták, akkor 34-es módosító, Vlosovic féle, 13. preambulum bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös preambulum bekezdés után 35-ös McIntyre kolléga részéről, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A szöveg egészéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Harminchat mellette, kettő ellene, négy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Nous en venons euh, következő egy szóbeli kérdés. A megszorító politikák hatásáról a fogyatékkal élő személyek életkörülményeire. Első Roberta Angelili Kósa Ádám féle módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második módosító Gönc Kinga, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Első bekezdés B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. És még mindig az első bekezdésnél tartunk, D kompromisszum négy frakció részéről, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Első bekezdés után C kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Szavazunk a szöveg egészéről elektronikusan, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 mellette, 2 ellene, 1 tartózkodás. A szóbeli kérdést így beterjesztjük a plenáris elé, és ö, számítok ö, arra, hogy ö, jó helyen fog szerepelni. 36-os pont következik. Szavazunk Thomas Mann kollégánk véleményéről. Az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96 per 67 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. Emlékeztetnék arra, hogy újból szavaznunk kell a véleménytervezetről, ugyanis az alapú szolgáló jelentés, amin ez a vélemény alapszik, a, visszakerült az illetékes bizottsághoz a plenárison. Az előadónk azt javasolja, hogy erősítsük meg azt a véleményt, amit jóvá hagytunk tavaly szeptemberben. Tehát szeptember 18-án, anélkül, hogy azt módosítanánk. Most szavazzunk az vélemény egészéről, amit már december, szeptember 18-án elfogadtunk. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 37 mellette, 7 ellene, nincs tartózkodás. Tehát megerősítettük azt a véleményt, amit elfogadtunk, és végeztünk a szavazással. A 37-es pont következik. Jean Lambert kolléga véleménytervezete a kiszolgáltatott csoportok ellátáshoz való hozzáféréséről. Madame la rapportrice, vous avez la parole. Az előadója szó. És mindazok, akik most elhagyják a termet, kérem, hogy csendben tegyék. Madame la rapportrice. Az előadói a szó. President, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy sor szakbizottsági tag jelen volt az ezzel, kapcsol, ezzel a jelentéssel kapcsolatban megtartott, néhány héttel ezelőtt megtartott meghallgatáson, amit nagyon jó előadásokat hallottunk egy sor szervezettől, amelyeknek nagyon szoros kapcsolatai vannak a különböző gondozási feladatokat ellátó intézményekkel, és nagyon jól leírták, hogy milyen a jelenlegi helyzet, milyenek a jelenlegi körülmények. A jelentés, amit összeállítottam, tudom, hogy hiányzik belőle egy sor téma, egyrészt azért, mert csak 6000 karaktert lehet beleírni, úgyhogy én ezt inkább csak a munkánk kezdetének tartom, nem egy kész munkának. És tudom, hogy kollégáim majd sok mindennel ki szeretnék egészíteni a jelentést. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tengeje az a gondoskodás nyújtásról szól, illetve különösen a kiszolgáltatott csoportok való gondoskodásáról, tehát nem nem a szegénység általános kérdése a központja ennek a jelentésnek. Egy sor más aspektus sincs benne, amely más területre vonatkozik inkább, de azért benne van a szociális lakhatás kérdése, amelyről szintén van külön jelentés, és a fogyatékkal élő emberekről is van külön jelentés. Egy picit azt is belefoglaltam a jelentésembe, de inkább a gondoskodás, nyújtás, a gondozás, az, ami a jelentésem központját képezi. Ezen belül is az egészségügyi ellátás, ami nagyon sokunknak a szívén fekszik. Természetesen a legfontosabb része, részéért ennek a Környezetvédelmi Bizottság felel, úgyhogy ebből is csak néhány szempontot foglaltam be, azokat a szempontokat, amelyek inkább a mi szakbizottságunkhoz köthetők. tehát az egészségügyi ellátásról is van szó, illetve az ehhez való hozzáférésről, aztán azokról a kérdésekről, amelyeket, amelyek a fogyatékkal élőket illetik, az idős gondozás és a gyermekek gondozása, olyan gyermekek, akik a helyi önkormányzati hatóságok vagy más szervezetek által megszervezett gondozásban részesülnek. Tegnap az erről is volt szó a bizottság ajánlásairól tartott beszámolóban. A tendencia azt mutatja, hogy a költségek növekednek, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés akár egy receptre felírt gyógyszer vagy más szolgáltatás eléréséről van szó, egyre nehezebb, és tulajdonképpen egy váltás indult be a szociális ellátások terén is. Itt is korlátozzák bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A meghallgatás során is felmerült az, hogy például vannak olyan emberek, akik elvesztik az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésüket, a munkájuk elvesztése után, illetve a munkanélküliség bizonyos időszaka eltelte után, amely személyes szempontból igaz, igen kemény büntetésnek tűnik, hogy valaki amellett, hogy munkanélküli, az egészségügyi ellátásból is kiesik. Aztán fölmerült az a kérdés is, hogy a határokon átnyúló helyzetben levő emberekre milyen szolgáltatások, illetve a szolgáltatások milyen hiánya vonatkozhat. Ezen kívül a hanyatlás kérdését is belevettem a jelentésbe. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon jó törekvések és intézkedések vannak a fogyatékossággal élők, vagy az idősebb egészségügyi problémákkal élők gondozása terén, de sajnos van olyan hely, olyan tagállam is, ahol ez a helyzet hanyatlik. Mi kijelentjük a jelentésben azt, hogy nem ez kell, hogy az átlag legyen aztán megemlítünk olyan korlátokat, amelyek például a stigmával, a megbélyegzéssel has, kapcsolatosak, bizonyos egészségügyi állapot kapcsolatban ez is előfordulhat, illetve a gyűlöletbeszéd is egyre gyakoribb illetve gyűlölettel, gyűlölet alapján elkövetett bűncselekmények, valamint a munkakörülmények minőségéről is szót ejtünk sok szektorban, különösen az egészségügyi vagy gondozási szektorban, amely sajnos azzal, azzal a következménnyel jár, hogy nem megfelelő képzettségű emberek jutnak hozzá ezekhez a munkahelyekhez. Aztán, eh, amit tegnap Andor biztos is elmondott, arra is ki szeretnék térni, mégpedig a, eh, annak a hosszú távú költségeivel, hogyha nem teszünk semmit, eh, és hogyha nem próbálunk meg minél korábban megelőző intézkedéseket is bevezetni. Hogy ennek milyen hosszú távú következményei vannak személyes, illetve közszolgáltatási szinten. Úgy tűnik, hogy a változások kapcsolatban nincs hatástanulmány. Nincs annak hatástanulmánya, hogy a szolgáltatások hanyatlása majd személyes szinten milyen következményekkel fog járni. A bizottságunk világosá tette azt, hogy a GDP arányosságon felül is meg kell nézni, hogy a szociális költségei milyenek ennek a hanyatlásnak. Az innovációt is mellőzik sok helyen, a szociális innovációt, annak, annak ellenére, hogy ez alacsonyabb költségen nyújtható jobb szolgáltatásokat nyújthatna, illetve eredményezhetne. Ennek ellenére nagyon sok tagállam visszatér a régi szokásokhoz, ahelyett, hogy innovált, innovatív módon gondolkodna a szociális szolgáltatások területén. Látjuk, hogy egyre nagyobb mértékű a kirekesztés, és a gondozást nyújtók egyre nagyobb különböző forrásból eredő nyomás alatt vannak. A javaslataim ugyanakkor nagyon szerények, biztos vagyok benne, hogy többen egyetértenek majd ezzel. A nemzeti reformprogramokkal és nemzeti reformtervekkel szeretném összevetni ezeket a kérdéseket, amelyek kapcsolatban tegnap Andor úr is nyilatkozott. Mindenki véleménye szerint figyelembe kell venni ezeket, való, való, valamint a hatástanulmányokra is szükség van annak érdekében, hogy az országos programok ne ássák áll alá azokat az alapvető ellátási lehetőségeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a, annak érdekében, hogy méltó életet élhessenek az emberek. A tagállamok szociális ellátórendszerei közötti különbséget is meg kell nézni, és a 2004 per 38-as irányelvel is össze kell vetni ezt a kérdést, a lakhely, állandó lakhely kérdésével, stb. És a szociális innováció felhasználásával kell elérni azt, hogy a gondozásnak jobb legyen a minősége, ahelyett, hogy csak a legolcsóbb megoldást találják meg. A kiszolgáltatott csoportokra elkülönített pénz felhasználását, teljes kihasználását is bizonyít, biztosítani kell. A kérdés az, hogy hogy tudjuk támogatni a gondozókat, különösen az önkéntes gondozókat. A szociális partnerek az egészségügyi ellátási szektorban szintén fontos, hogy jó párbeszédet folytassanak egymással. Ezek csak az alapotletek voltak, biztos, hogy mindenkinek vannak jó ötletei, ezeket nagy szeretettel várom, és remélem, hogy hasznos anyagot tudunk majd összeállítani. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Birgit Cipper, utána Marian Árkén. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss im Grunde genommen gar nicht Köszönöm szépen. Nem szeretnék túlságosan sokat hozzátenni ahhoz, amit Jean Lambert már elmondott. Az alapproblematikát pontosítja és hangsúlyozza azt, hogy legalább a gondozáshoz, egészségügyi gondozáshoz való hozzáférés és a gondozási lehetőségekhez való hozzáférés mennyire fontos. Nagyon konkrétan rámutattam arra, hogy az e-, esetleges költségvetések, költségek hátterét is megnézzük, aztán a fogyatékossággal élő emberekről az integráció és a befogadás kérdésével együtt kell szólnunk. Itt is meg kell nézni, hogy a tagállamokon belül milyen népcsoportokat érint ez a kérdés. Részben úgy látjuk, hogy még azok is, akiknek van munkájuk, kikerülnek bizonyos szolgáltatásokból, mert a munkáltatók nem képesek erre, illetve mert nem engedhetik meg maguknak az ezeket a szolgáltatásokat való fizetést. És a határokon átnyúló finanszírozás is felmerül itt a különböző egészségügyi ellátások területén. Jelenleg a származási országban van egy biztosítási védelem, de nagyon nehéz ezeket a védelmeket határokon átnyúló jelleggel is érvényesíteni. Itt van egy nagy igény, és gondoskodni fogok arról, hogy Jean Lamberttel együtt ezt kielégítsem. Sweet, uh, Marian Árkin. Köszönöm szépen Jean is azt mondta, hogy biztos sokan hozzá fognak tenni ehhez a jelentéshez. Én úgy gondolom, hogy nem biztos, mert nagyon átfogó dokumentumot készített, köszönöm is a munkáját. Nekem nincs túlság hozzáadni valóm, így egy-két kérdésem lenne. Támogatom azt, amit arról a tényről mondott, hogy elkötelezettségeink vannak az ENSZ fogyatékossággal élő emberekről szóló egyezménye fényében. Ez benne van a Lisszaboni egyezményben is, és ezt ennek, ezeknek egyelőre nem feleltünk meg. Azon kívül az innovációt is támogatom. Megkérdezném Jean-től, a 17-es ajánlással kapcsolatban arról van szó, hogy feszültségek támadnak két rendelet között, a 2000 4 per 38-as és egy másik rendelet között. Szeretném, ha elmagyarázná, hogy mik ezek a feszültségek, és hogy lehet ezeket feloldani. Aztán az indokolásban még megemlíti azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem kapják meg az alapvető védőoltásokat. El, hát meg vagyok döbbenve, szeretném tudni, hogy milyen információkra alapozza ezt támogatom a gondozó, gondozást nyújtó, és különösen a családi gondozást nyújtó, valamint az önkéntes gondozást nyújtó személyek támogatását is, hiszen ez gyakorlatilag az egyetlen biztonsági hálónk jelenleg. Nagyon jó ajánlásokat készített Jean, a szociális dimenzióra szükség van az EU 2020-as stratégiából. Jó lenne, hogyha lennek specifikus alcélok is a szegénység eltörlése szempontjából, hiszen nagyon jó minden, amit írunk, de a konkrét alcélok kitűzése segít minket majd abban, hogy a válságból való kikerülést, kilábalást elkezdhessük. És a szociális megfigyelés is szükséges annak érdekében, hogy az EU-IMF programmal részvevő országok fejlődését is figyelemmel kísérhessük. Köszönöm szépen, Hans Becker. Kér még valami szót, valaki szót rajta kívül? Ha nem, akkor Becker úrnak adom meg a szót. Herzlich bedanken bei der Berichterstatterin. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő munkáját. Kitűnő volt a tervezet és az együttműködés. Szeretnék néhány aspektusra kitérni, amelyekkel még a módosítók benyújtásáig foglalkoznunk kell. Ezek olyan aspektusok, amelyek már szerepelnek az anyagban. Hát nagyon fontos, hogy a kiszolgáltatott csoportokra összpontosítsunk, tehát ne az összes témát öleljük fel, hanem összpontosítsunk a leginkább rászorulókra, a kiszolgáltatott csoportokra. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, az informális gondozás, az otthon történő gondozás, a családtagok által történő gondozás, és kérem, hogy vizsgáljuk meg még egyszer azt, hogy itt mindent megtettünk-e velük kapcsolatban. A minőségbiztosítása már elhangzott, és vizsgáljuk meg azt is, hogy a hosszú távú gondozásnak eh, milyen hatásai lehetnek, kitűnő jelentés lesz minden bizonyal. Köszönöm szépen. Euh, euh, a bizottság képviselője itt van esetleg, aki hozzá szeretne szólni? Nem, a bizottság nem szeretne hozzászólni. Lambert asszony, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégáim megjegyzéseit és pozitív hozzászólásait úgy tűnik, hogy már ebből is nagyon hasznos kiegészítéseket tudok leszűrni a jelentéshez. Néhány kérdést is feltettek, a, például az alapvető védőoltásokról. A válasz egy része egy jelentésből származik. Azt hiszem, hogy Görögországról voltak ilyen információk, illetve a portugáliai helyzetről is tájékoztatást kaptunk, de még nálunk is vannak bizonyos csoportok, amelyek egyszerűen átesnek a hálójukain, és nem részesülnek védőoltásban. Annak ellenére, hogy meg van szervezve a védőoltás. Vannak olyan országok, ahol az oltás is bizonyos összegbe kerül, és ez is megakadályozza a részvételt a védőoltási programban. Igazad van, kolléganő, ez egyszerűen felháborító, és egyenesen ellene megy az Európai Unió által ezzel kapcsolatban kitűzött céloknak. Na most, hogy milyen ellentétek vannak a rendelet és az irányelv között, ami az egy, egyrésztről a határokon átnyúló ö, szociális biztonság, másrésztről pedig a hosszú távú tartózkodásról szól. Egyrészt arról van itt szó, hogy mikor mikor jogosultak az emberek bizonyos juttatásokra, ellátásokra, és itt ellentmondás van, az egyik szerint már jogosult lenne, a másik szerint még nem, és ezért merült föl ez, és több tagállamban okoz problémát ez a kérdés ez minden esetre olyan kérdés, amelyről más találkozókon is hallunk az európai polgárság, er-, európai éve során tartott találkozókon. Aztán a szociális megfigyelés, monitoring kérdése is érdekes, ezt át fogom gondolni. Úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív jelentést fogunk készíteni. Köszönöm a kollégáimnak a hozzászólásokat. Euh, Köszönöm. Február 28-ig lehet a módosítókat benyújtani. Március 21-én az ülésen foglalkozunk ezekkel, március 29-ére készülnek el a kompromisszumok, 30-án szavazunk a szakbizottságban azért, hogy júliusban plenárisra kerülhessen ez a téma. Lezárjuk ezt a napi rendi pontot. és visszatérünk a 19-es pontra, amelyel tegnap nem volt alkalmunk foglalkozni. Tehát megnézzük a 19-es pontot, és itt első eszmecserére kerül sor a módosítókkal kapcsolatban. Danuta Jazlovjacka a jelentéstevő. Irányelv tervezet. A téma a 96 per 71 per LK irányelv érvényesítése a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről. Megadom a szót a jelentéstevőnek, és kérem, hogy mutassa be azt a több mint 800 módosítót, amit benyújtottak az ő jelentéséhez. Köszönöm. Przewodnicząca, przepraszam bardzo, że wczoraj poprosiłam o zmianę terminu i dziękuję bardzo, że... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy megkértem arra, hogy halasszuk már a, jelentésemet. Szeretném megköszönni először is a módosítókat benyújtó kollégáknak a munkáját. Ahogy ön is elmondta, több mint 800 módosítóról van szó, amely azt jelenti, hogy ez a tárgy nagyon érdekes, és fontos a szakbizottsági tagok számára. A benyújtott módosító indítványok nagy többsége bekerül a dokumentumba, és a kompromisszumokon való munka során azt sem szabad elfelejtenünk, hogy legyen egy egyensúly a kiküldött munkavállalók, illetve az olyan rendeletek rendelkezései között, amelyek lehetővé teszik a kiküldetést. A kompromisszumok kialakítása során az is feladatom, hogy biztosítsam, hogy ne legyen ebből jogi káosz, hiszen ez is nagyon fontos a szakbizottsági munkánk során, hiszen ez az irányelv, a 96 per 71-es már érvényben lévő irányelv alkalmazását hivatott megjavítani. Célunk elérése érdekében olyan intézkedéseket, rendelkezéseket kell alkotnunk, amelyek átláthatók, és a már érvényben lévő jogszabályokat nem kezdik ki. A prioritásunk ezen belül annak garantálása, hogy a kiküldött munkavállalók helyzetét javítsuk. Biztos vagyok benne, hogy a jelentés végleges szövege jól kiegyensúlyozott szöveg lesz, és jó alapot fog teremteni a tárgyalásainkhoz a tanácssal. Ne felejtsük el, hogy csak észszerű álláspontból kiindulva fogunk kompromisszumot elérni a társ jogalkotóval folytatott tárgyalás során, hogyha ezt nem teremtjük meg, akkor megvan annak a kockázata, hogy blokkolják ezt a témát, és az a kiküldött munkavállalók számára igazán igen kockázatos lenne, megakadályozná a már aktív jogszabályok alkalmazását. Mielőtt részletekben kitérnék a módosítókra, még azt is szeretném hangsúlyozni, vannak olyan prioritások, <clears throat> amelyeket a jelentés elkészítése során figyelembe vettem. Először is mindent megtettem annak érdekében, hogy a módosítások jól kiegyensúlyozott intézkedésbe torkoljanak. Azon kívül azt is hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos, hogy a munkakörülményekről szóló információkhoz jó legyen a hozzáférés, valamint az, hogy szükség van a bizonyos elemek hang, harmonizálásra, harmonizálására, illetve bizonyos definíciók tisztázására. Az információ szolgáltatás is fontos, illetve a tagállamok közötti információ cserés együttműködés növelése is. Ezeket az elemeket már több találkozó során hallottam, amit az érintett felektől, felekkel tartottam. A különböző módosítókról szólván először egy olyanról beszélnék, amely a kiküldött munkavállalókat egyenlő elbánásban részesíteni a különböző szolgáltatást nyújtatók számára szolgáltatás nyújtások szempontjából. Én tudom, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályok csak a fogadó ország jogszabályaira koncentrálnak, illetve csak akkor változhatatok meg, hogyha az fogadó országok szabályai mások, mint a kiküldő országoké. Itt a 21-22-es módosítóban szeretnénk ezt a fajta eljárást megszüntetni, hiszen a gazdasági válság idején pontosan arról van szó, hogy a kiküldött munkavállalók olyan szektorokba érkeznek, illetve olyan szektorok, igen, olyan szektorokba érkeznek, ahol specialista hiány van, és ezért hiszen, hiszen felmerül olyan helyzet, ahol akár milliónyi munkavállaló is hiányozhat egy szektorból. A kiküldött munkavállalók 70%-a ugyanakkor a nyugati tagállamokból van, származik. 220 ezer például Franciaországból, 180 ezer pedig Németországból utazik ki más országokba. A, az információhoz való hozzáférés a kiküldött munkavállalók számára az irányelv javaslat egyik legfontosabb eleme, és örülök annak, hogy ezt a vonást az Európai Parlament tagjai aktívan támogatták. Nagyon fontos, hogy egységes információforrás legyen, és ezért is vetettük föl az egyetlen egységes nemzeti weboldal ötletét. Ennek a bevezetése lehetővé tenni azt, hogy elkerüljük az információ káoszt, illetve a félrevezető információk terjedését. Hiszen a nemzeti szinten nyújtott információ egységesítésére is szükséges van. Tehát egy egységes, egyetlen nemzeti információs oldalt szeretnénk elérni, ami persze nem zárja ki azt, hogy például föderatív államokban legyenek ehhez kapcsolódó allinkek. Ezt a weboldalt az államnak kellene igazgatni, és emiatt megbízható lenne. A másik kérdés, ami fölmerült, az a nyelv, tehát hogy milyen nyelveken kell, hogy elérhető legyen a munkakörülményekről adott információ. Vannak nagyon érdekes erre vonatkozó javaslatok. Nagy a hírs például a 431-esben szól erről, valamint más képviselők is benyújtották például a 432 est és a 433-ast, ezek is erre vonatkoznak. Biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban is majd optimális megoldást tudunk elérni. Van még egy másik érdekes kezdeményezés, mégpedig az, hogy legyenek információs központok a munkásoknak. Jutastányruk és Kessler kolléga javasolta ezt a 457-es, 458-as és a 460-as módosítóval. Ezek harmonizálnak az én 522-es módosítómmal. Fölvettem a kapcsolatot néhány kiküldött munkavállalóval, és, a, és ö, ö, olyan kontaktpontokkal, amelyek ezt a feladatot ellátják. Szeretném hangsúlyozni, hogy az irányelv nem szeretne kötelezettséget róni a tagállamokra, arra nézve, hogy egy ilyen központot felállítsanak, hiszen általában ezek, vannak olyan országok, ahol csak specializált ágazatokból, például az IT ágazatból kerülnek ki kiküldött dolgozók, és az ilyen új struktúra megalkotása nagyon nagy pénzügyi terhet róna a tagállamokra. Úgy gondolom, hogy a kiküldött munkavállalók számára az is fontos, hogy tájékoztassák őket a kiküldetés idejéről. A munkáltató más ellátók, beszállítók számára is kell, hogy tájékoztatást nyújtson a munkakörülményekről, a követelményekről, és remélem, hogy az ezzel kapcsolatos 556-os módosítómat el fogják fogadni. A harmadik cikkben vannak olyan elemek, amelyek lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, hogy az az a kiindulási államban, a küldő államban milyen a tevékenységeket folytat a kiküldő, és itt egy listáról van szó, amelynek az a, amelyről az a kérdés, hogy kötelező legyen-e a lista, vagy ne, és hogy nyílt vagy zárt lista legyen-e. Vannak olyan módosítók, amelyek ezzel kapcsolatban bizonyos tényezőket és követelményeket próbálnak bevezetni. Úgy gondolom, hogy a hármas cikkel kapcsolatos minden módosítást nagyon óvatosan át kell gondolnunk, mert hogyha nem fogalmazunk megfelelőképpen, az olyan helyzethez vezethet, amely fényében a 96 per 97-es irányelv ellen megyünk és amely miatt aztán bizonyos körülmények meg nem valósulása miatt lehetetlen lesz a kiküldetés. Aztán a, azzal egyetértek, hogy aki nem felel meg a jogszabályoknak, azt szankcionálni kell, de azt nem szeretném, hogyha megszorító követelmények, vagy nem megfelelően megfogalmazott követelmények megakadályozzanak bizonyos vállalatokat a kiküldetésben. A 399-es, a 400-as, 401-es, 402-es módosítók eléggé provokatívak. Úgy gondolom, hogy ezek nem felelnek meg a jogi követelményeknek, ezért javasoltam azt, hogy a származási, azok a származási országok, amelyek elfogadják a körülményeket, adhassák az információt. És ez a 90-es módosításban is szerepel. 96-ban a parlament meghatározta azoknak a jogoknak a körét, amelyek a kiküldetett, kiküldött dolgozókat illeti. Én úgy gondolom, hogy kötelességünk, hogy jó jogszabályt alkossunk, és hogy a 96 per 97-es irányelv alapelveit ne változtassuk meg. A 96 per 71-es irányelvben leírt, le van az is írva, hogy a kiküldött munkavállalóknak joguk van közlekedéshez, lakhatáshoz és étkeztetéshez a kiküldetés idejére és ez a, ennek ellátása, illetve az ezzel kapcsolatos költségek fedezése a munkaadó kötelezettsége. De az, hogy ez része a minim, minimálbérnek, azt a kiküldő ország dönti el. A százas módosítóban ez nagyon világosan le is van fektetve. A 96-os törvény, alapvető jogszabály, ezekben egy sor jog alapelv le van fektetve, és hogyha egy módosító javaslat ez, ennek nem felel meg, akkor azt nem tudjuk elfogadni. Ilyen például a 397-es is. A 9-es cikk is nagyon érzékeny, mivel ez egy sor ellenőrzési intézkedést sorol fel, a, olyan vizsgálatokról van szó, amelyek a kiküldött munkavállalók ellen végezhetők, és az Európai Bizottság készített el a listát, ezt a listát le kell zárni. Ennek az egésznek az a célja, a 9-es cikknek, hogy az hogy az ellenőrzést, ellenőrzést határozza meg, illetve korlátozza be, míg a 13-as cikkben a az, ellen, a, az ellenőrző látogatások, vizsgálatok kérdése szerepel, nem szabad ezt a kettőt összekeverni. Tehát én úgy gondolom, hogy a 9-es cikkben szereplő lista legyen zárt jellegű, azt viszont nem ellenzem, hogy a ö, látogatások, látogatossal kapcsolatos ellenőrzések listája ö, zárva legyen, de az sem, hogy nyitott legyen. Az a lényeg, hogy a kiküldött vállalkozók munkakörülményei biztonságosak legyenek. Hogyha a listát, a 9-es cikkkel kapcsolatos listát megnyitjuk, akkor az ahhoz vezethet, hogy a bizonyos vállalatok megpróbálják, el, megpróbálják elkerülni az irányelvben lefektetett alapelveket és hát nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy a vállalatok még a legalapvetőbb elveket is megpróbálják majd kijátszani, elkerülni. Megbízható vállalatok viszont alaposan áttanulmányozzák a rendelkezéseket, mielőtt döntést hozzanak. Hát az, nekük kell, nekik kell megadni a jelen lehetőséget arra, hogy, hogy megfelelőképpen járjanak el, de akkor ne nehezítsük meg a dolgukat administratív terhekkel. A KKV-k számára is van egy kötelező lista a 9-es szikkel kapcsolatos ellenőrző intézkedésekről, és őket, őket ez még súlyosabban fogja majd érinteni, illetve terhelni. Ez a bizonyos tevékenység sok vállalat számára marginális, ezért az irányelv szempontként kell, hogy kezelje a különböző tagállamokban létező különböző helyzeteket is. Tehát ezek az rendelkezések bizonyos esetekben az arányosság elvét sértik, ezért nem nagyon tudom elfogadni az 5.24-től 5.34-ig terjedő módosításokat, amelyek értelmében az ellenőrző intézkedéseket az Európai Unió minden tagállamában kötelezővé kellene tenni. Az irányelv legellentmondásosabb cikke a 12-es, amely a szolidaritással kapcsolatos felelősségről szól. Elmondanám, hogy én nem vagyok ennek a jogi eszköznek ellenére, szerintem ez jó, ész, jó eszköz, és nagyon hatékonyan működik. Sajnos a 27 tagállamból 8 olyan tagállam van, ahol létezik egy ilyen szociális felelősség, szolidaritási felelősségvállalás, és csak fel, az, ezeknek a tagállamoknak a felében valósul meg az, hogy bizonyos költségeket visszatérítenek a ö, szolgáltatóknak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek az irányelvnek az erről szóló részei nem fogják elérni a célukat. ez a felelősségvállalás nem teljesül, tehát nagyon sokszor becsapják a kiküldött munkavállalókat a szolgáltatók. A 12-es cikk a kiküldöttek a munkavállalók érdekeit próbálja megvédeni, de ö, ö, a, de, de csak, de csak a kvázi kiküldött munkavállalókat. A szolidaritási felelősségvállalás kérdése azon kívül az olyan vállalatok esetében, ahol amelyek szolidaritási rendszerrel rendelkező országból szolidaritási rendszerrel nem rendelkező országba küldik ki a munkavállalóikat, nem fog működni. És akkor az adott ország majd megpróbál válogatni a helyi vagy külföldi szolgáltatók között, és valószínűleg, hogy a saját tagállamokból származó szolgáltatót fogja választani. Ezért a bizottság javaslata védelmi védőjellegű, viszont nem is, hogy védelmi, hanem hanem protekcionális jellegű, tehát az tagállam tagállamot helyezi előnybe más tagállamok ellenében, ezért ezzel nem tudunk egyetérteni. Az ezzel ezt megoldó eszköz például az lehetne, hogy a szolidaritási felelősségről kapcsolatos rendelkezéseket igazítsuk hozzá a nemzeti helyzethez. Nadja Hiss és Philip Benyon a 711-es módosítót nyújtotta be, illetve Philip Benyon még a 704-est is, amelyek jól oldják meg ezt a helyzetet. A 683, 690 és a 694-es módosítók a 12-es, 13-as cikkhez kapcsolódnak. Ezeket is tudom támogatni, illetve hogy a jogszabály sértés ellen legyenek szankciók. A módosítókon való munka során megpróbáltam persze minden módosítót gondosan megtekinteni, de szükség van a megfelelő együttműködésre, és a kiküldött munkavállalók védelmét úgy tudjuk megnövelni, hogy az intézkedésből hasznos, hasznot húzhassanak. Thomas Mann és Thomas Handel a 462-472-es, illetve a 464-es módosítóban írták le, hogy szükség van az adminisztrációs területen a tagállamok közötti aktívabb együttműködésre. Köszönöm minden kollégámnak az együttműködését, hálás vagyok az árnyékjelentéstevők erőfeszítéseiért, az IMCO-ban ma volt ezzel kapcsolatban szavazás. Szeretnék gratulálni a kollégáknak ahhoz, hogy ezen, ezzel kapcsolatban, a nagyon fontos dokumentummal kapcsolatban sikert értek el. Az elfogadott dokumentum nagyon hosszú, nehéz tárgyalások eredményeként született meg, és az mi vitánkat is támogatták sokan. Azt Sajnálatosnak tartom, hogy a Júri majd csak márciusban fog szavazni az ő véleményéről. Köszönöm szépen a figyelmet. Bien, merci madame la rapportrice. Köszönjük szépen az előadónak ezt a kimerítő beszámolót. Mivel a, ez egy igen fontos ügy, hasznosan telt ez a 20 perc, amennyit igénybe vett az, hogy ön bemutassa ezt az, ezt az anyagot de természetesen a többi hozzászólónak nem lesz ilyen sok ideje, hiszen akkor csak ketten tudnának hozzászólni. És szeretnék még annyit is hozzátenni, hogy ugyan az előadó már gratulált az együttműködésért az árnyék előadóknak. Még úgy, gond, úgy gondolom mégis, hogy az együttműködés éppen csak, hogy megkezdődött. Itt van előttem a hozzászólók listája, megpróbálom megszervezni a vitát. Steven Hughes, Ole Christensen, Phil Benyon, Emily Türinen, Elizabeth Schröter, Nadia Hirsch, Strislevska és Roszlovski kollégák, Őri úr, Bauer asszony, lehet, hogy közben még változtatni fogok a sorrenden. Ha szabad, akkor én is belekontárkodom ebbe. Tehát Stephen Hughesnak adok szót, utána Philip Benyonnak. Thanks very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a bevezetőt. Nem meglepő, hogy 20 percig tartott, hiszen 800 módosítónk van, nagyon sok anyagot kell itt átrágnunk és köszönetet mondanék neki a munkáért, amit elvégzett eh, azokkal a cikkekkel kapcsolatban, amiket eh, itt is megemlített. És a negyedik cikkel az összekötő tisztviselők szerepéről, ötödik eh, cikkel, ahhoz az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatban is nagyon komoly munkát végzett. A hatodik cikk a kölcsönös segítségnyújtás, a hetedik cikk a tagállamok szerepéről, a nyolcas cikk kísérő intézkedések, illetve a 18-as cikkek a belső piaci információs rendszerről. Szövegek keringtek már ezekkel a pontokkal kapcsolatban, és ez a kezdete egy igen fontos folyamatnak. De elnök asszony, miközben ezek mind fontos kérdések, mégsem ezek a legfontosabbak. Semmiképpen sem. Az előadó maga is érintette a legfontosabb cikkeket. Természetesen az egyes cikk tartozik ide, ami a hatályról és a témakörről szól, aztán a harmadik cikk, erről hosszasan beszélt, a visszaélések megelőzése, és egy igen fontos kérdés mindannyiunk számára, a kilencedik cikk a nemzeti ellenőrző intézkedésekről, és az ellentmondásos kérdés, hogy zárt vagy nyílt listára van szükség, különféle vélemények uralkodnak itt a frakcióban. 12-es cikk az előadó is kulcsfontosságnak nevezte ezt a kérdést. Az alvállalkozók közös felelősségéről. Az előadó igaza van abban, hogy ezek igaza van abban, hogy ezek mind nehéz kérdések, de azt hiszem azt is el kell ismernie, hogy míg a saját nézetei egy kis egyediek, ám a mi frakciónk és mások részéről benyújtott módosítók már elég anyagot szolgáltatnak ahhoz, hogy kompromisszumokat alkosson ezekben a fontos kérdésekben. Múlt héten leveleztem az előadóval, és az árnyék előadók jelentésén, bár sajnos nem tudtam részt venni, és ezt nagyon sajnálom, de szerencsét kívánok azoknak, akik részt vettek. És én inkább ezekkel a kérdésekkel kezdeném az 1-es, 3-as, 9-es és 12-es cikkekkel, és megvizsgálnám, hogy itt milyen haladást tudunk elérni. És azt gondolom, hogy ezeknek az eredményeképpen felszabadulna az energiánk más kérdésekre. Lehet, hogy erre nem leszünk képesek, lehet, hogy megosztottak maradunk, de legalább adjunk magunknak egy lehetőséget, hogy azok, akik a kompromisszum lehetőségét keresik ezekben a fontos kérdésekben, együtt tárgyalóasztalhoz ülhessenek, és pedig minél hamarabb a bizottságnak megszabott határidőkön belül, és azt hiszem, hogy az ír elnökség alatt lesz erre alkalmunk. Ennél többet nem is szeretnék mondani, elnök asszony. Én is beszélhetnék 20 percig a módosítók részleteiről, de azt hiszem erre nincs szükség. Most valóban le kell ülnünk és meg kell vitatnunk ezeket a fontos és bonyolult kérdéseket, és megtalálni a kiutat. És a többi majd ennek alapján megoldja magát. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Nádia Hirsch, aztán Emily Törönen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Voltak már előzetes találkozóink, és látom az erőfeszítéseket. Nem lesz könnyű ez a feladat, hiszen a vélemények nagyon különböznek. Öt pontot szeretnék kiragadni, ezeket fontosnak tartok és módosítókat is nyújtottunk be az említett öt témához. Az első, az ellenőrzések témája Németország számára ez rendkívül fontos. Az ellenőrzéseket jelenlegi formájukban meg kell tartani. Ez egy központi jelentőségű pont a számunkra. A második pont a nemzeti weboldalra vonatkozik, mint információs forrásra. Ezen a héten erről már eh, beszéltünk, a liberálisok fontosnak tartják ezt a nemzeti honlapot, ahol a munkavállaló tudhatja azt, hogyha erre az oldalra megy, akkor láthatja azt, hogy megtalálja ezeket a témákat, illetve megbízható adatokat talál, és ezekre hagyatkozhat. Természetesen ami a megfogalmazást eh, illeti, itt még van javítani való, viszont fontos, hogy ez egy központi médium legyen, és eh, hivatkozni, támaszkodni lehessen az itt eh, szolgáltatott információkra, hiszen ez nagyon fontos az információt keresők számára. Ezen kívül brosúrákat is rendelkezésre bocsátani, és ez a két dolog nem mond egymásnak ellen, illetve a nyitott listákat illeti. A vitát még nem zártuk le a liberális frakcióban. A nyitott listánál én látom annak a veszélyét, hogy az egyes tagországok ezt a listát önkényes módon egy kicsit fel erősíthetik, és lezárhatják a munkahely, eh, munkaerő piacaikat ezzel tisztában kell lennünk. Mi éppen ezért mi egy zárt listát támogatunk, ez biztonságot ad, szeretnénk, hogyha összevethetőek lennének az adatok, tehát hogyha egy tagország különböző, illetve egy vállalat különböző tagországokban tevékenykedik, akkor nem szabad, hogy különböző listák legyenek. Tehát a tendencia ebbe az irányba mutat. Az árt listát azonban ki lehetne még bővíteni más anyagokkal. A jelenlegi bizottsági lista nem tartalmazza az összes szükséges dokumentumot, amelyre valóban szükség van. Ami a tízes cikkeit illeti, erről már vitáztunk. Azt gondolom, hogy itt különböznek a vélemények leginkább. Németországban közös a felelősségvállalás, ez jól működik, de eh, vannak más tagországok, ahol ez nem ilyen jól működik. Éppen ezért a 711-es módosítóban mi azt mondtuk, hogy kompromisszumra teszünk javaslatot, annak érdekében, hogy a célokat meg tudjuk fogalmazni. Hát fontos, hogy a fizetés után kifizessék a társadalombiztosítási járulékokat, viszont a tagország döntésére van bízva az, hogy ez hogyan alakítja ki, de a célnak ennek kell lennie, és fontos ezt a célt rögzíteni. Az utolsó pont pedig, amire még ki szeretnék térni, ez a nyelvek kérdése, itt is benyújtottunk módosítókat, a 731-est emelném ki, a munkavállaló számára az a legnagyobb veszély, hogyha nem érti, hogy miről van szó. Éppen ezért mi azt kértük, hogy azon az országnak a nyelvén is bocsássuk rendelkezésre a dokumentumot, ahonnét a munkakereső érkezik, illetve azon országét is, ahova menni szeretne, valamint angolul is. Tehát a nyelv számunkra központi fontosságú, ha nem ismerem a jogaimat azért, mert nem ismerem ezt az adott nyelvet, akkor ez nem fair helyzet. Éppen ezért liberális frakcióként ez egy nagyon fontos pont. Köszönöm. Um, Emily Turunen. Emily Turunen. Utána pedig Lapszki, Lapszka következik. To you. Köszönöm, az IMCO szavazásról fogok beszélni, ott én voltam ennek a véleménynek a felelőse, Szerettem volna tájékoztatni önöket ennek a szavazásnak az eredményéről. És ha szükséges, akkor fogok majd részletesebben is beszélni, csak úgy gondoltam, hogy hasznos lehet, ha tudnak róla. Hosszas tárgyalás volt, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Ez a piac, illetve a polgárok bizalma szempontjából is nagyon fontos. Tehát rászántuk az időt, de nagyon szoros eredményű szavazás volt, nagyon megoszlott a szakbizottság, és előadóként én sem tudtam számol, eh, támogatni a saját jelentésemet, ami elég szégyenletes, és el is mondom, hogy miért. El kell mondjam, hogy nagy csalódás volt ez számomra. Minden cikkel, kivéve a 9. és 12. Eh, cikket eh, kivéve sikerült kompromisszumot kötni, talán ebből is már le lehet vonni valamit, tehát ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, mint ez a bizottság is de nagyon érdekes és jó kompromisszumot tudtunk kötni az első cikk tárgyában. Hivatkozást illesztettünk be az egyenlő bánásmódra, ez szerintem nagyon pozitív előrelépés. A harmadik cikk tekintetében széles körű konszenzus uralkodott a nyílt lista mellett. Azt gondoljuk, hogy ez fontos, tehát hogy ezen az alapon állítsuk össze ezt a listát és hogy ki, ki dolgozhat és ki nem. Az ötödik cikk, azzal nem volt gond, a hatodikban pedig kitaláltunk valami újat. Ez a kölcsönös segítségnyújtásról szól, és beillesztettük azt, hogy meg kell nevezni azokat a tagállamokat, akik nem voltak hajlandóak együttműködni, hogy nyomást gyakoroljunk azokra, akik nem akartak együttműködni, és rávenni őket, hogy mégiscsak működjenek együtt. Tehát ez volt a mi új ötletünk. A 18-as cikknél is szintén jó kompromisszumot sikerült létrehozni az IMS tiszteletben tartásával, de a működő létező bilaterális megállapodásokat is figyelembe vettük. A 9. cikkel kapcsolatban kiemelném, hogy az, az IMCO egy zárt listára szavazott. Ez számomra egy kemény határ volt, egy vörös vonal és azt gondolom, hogy ez reménytelen. Jogi szempontból zárt lista létrehozása uniós szinten őrület lenne. Semmiféle rugalmasságot nem enged meg a terepmunka során, noha erre lenne szükségünk. Előadóként ezt csak megemlítettem. Ha nyílt listánk van, akkor természetesen ennek arányosnak kell lenni, ezt egyértelműen ki kell mondani, és nyilvánosan elérhetővé is kell tenni ezt a listát. Ez tehát a vállalkozások számára az átláthatósági feltétel, amit én nagyon lényegesnek tartok. Tehát, hogy amikor Németországot tekintjük, akkor ha valaki itt akar vállalkozni, akkor megnézheti, hogy itt milyen ellenőrző intézkedések vannak. De ott kell lenni annak a lehetőségnek, hogy ellenőrző intézkedéseket adjunk hozzá, és nem kell végigvárni egy uniós jogszabály felülvizsgálatát, ami évekig tarthat. Tehát én ezt őrületnek tartom, és ezért nem tudtam támogatni a saját jelentésemet. De a többség megszavazta az zárt listát, és ezt is el akartam mondani. És igen fontos, hogy tegnap a szavazásunk előtt a Business Europe levelet küldött, amiben azt írta, hogy ez egy kiegyensúlyozott kompromisszum, amit én javasoltam ezzel alapvetően azt mondták, hogy arányosnak kellene lenni ennek az intézkedésnek, és hogy együtt tudnak élni ezzel az eredménnyel. De azt gondolom, hogy itt ideológiai falba ütköztünk. Ami pedig a 12. cikket illeti, ez a közös és közös felelősség, ezt töröltük, ezt már a szavazás előtt is gondoltam, hogy így lesz. Azt gondoltam, hogy ennek az irányelvnek ez az egyik legnagyobb újítása, és nagyon érdekes, hogy ezt a lépést terveznek megtenni. Ez egy új európai eszköz, és hozzáadott érték legalábbis szerintem, de az IMCO törölte ezt a pontot. Végül pedig annyit tudok elmondani, hogy most azon gondolkodom, hogy visszavonom a nevemet ettől a jelentéstől, de azt hiszem, hogy ezen minden esetben el kell gondolkodnia egy előadónak, és bármi is történik, meg fogjuk vizsgálni azokat a cikkeket, ahol újdonságok szerepelnek, tehát nem a 9-est és a 12-est, hanem azokat, ahol az IMCO hozzáadott értéket tudott beleilleszteni, és új ötleteket adott hozzá a szöveghez. Remélem, hogy ez önöknek is hasznos lesz és remélem, hogy ez a bizottság egy kicsit gyakorlatilasabb lesz, és kevésbé ideológiai alapon értékeli azt, hogy mi működik, és mi nem, és miről szól ez az egész szabályozás. Hallgatnunk kell a munkaügyi felügyeletekre és a szociális partnerekre. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes az ő mondani valójuk, és remélem, hogy ez a bizottság erőteljes jogi keretet képes kialakítani a kiküldetéssel kapcsolatban. Szerintem ezt nekünk az Imkóban nem sikerült elérnünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mastris Lepska, utána Kosznovszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három dolgot szeretnék megemlíteni. Először is a harmadik cikket. Itt eh, felhívnám a figyelmet az első bekezdésben egy olyan elemre, ami a korláto- szerződések korlátozott számát eh, említi. Ahogy a parlament egyes képviselői eh, javasolnák, úgy olyan helyzetet eh, alakítanánk ki, melyben eh, több belga vállalat, amelyik Németországban vagy Franciaországban működik, igen negatív hatást szenvedne el, hiszen nem tudna a korlátozott tevékenységek miatt munkavállalókat kiküldeni. És így lehetetlenné válna kevés a nagy projekteket kezelni, hiszen a jövedelem, ami befolyik ebből a projektből, a származási ország tekintetében felülmúlná az előre meghatározott számokat. Szerintem figyelembe kellene venni ezeket a körülményeket, mielőtt döntést hozunk a harmadik cikkel kapcsolatban. Egyetértek az előadóval az információhoz való hozzáférést kapcsolatos, hozzáféréssel kapcsolatosan, illetve az ellenőrző intézkedésekkel kapcsolatban is, ami a munkavállalókat kiküldő gazdasági szolgáltatókra vonatkozna. Ami pedig a követelményeket illeti, különösen azt, hogy mit követelnek meg a külföldi szolgáltatóktól, azt gondolom, hogy ezt könnyen elérhetővé kellene tenni. Az utolsó kérdés, amit az előadó említett, az igen átfogó beszámolójában. Az a kötelesség, hogy a kiküldetés ideje alatt a, az utazást, a szállást és az étkezést meg kell oldania a, a kiküldőnek. Azt gondolom, hogy ez nem a 96-os cikk hatája alá tartozik, amikor a munkáltatónak kell ezekről a dolgokról gondoskodnia, azt a nemzeti szabályoknak kellene meghatározniuk. Hogy ez a minimálbérnek a része-e. Ebben az esetben ez a kiküldött munkavállalót befogadó ország döntése kellene, hogy legyen. Tehát remélem, hogy sikerül kompromisszumot kötnünk és egy olyan jogszabályt tudunk létrehozni, ami minden felet kielégít. Majd megnézem, hogy utána kijön, de most Koszlovszki úr következik először. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. A harmadik cikről szeretnék mondani valamit azt gondolom, hogy küzdenünk kell a tisztességtelen szolgáltatók ellen, de azokat, akik a törvényt betartják, nem kellene büntetnünk. És szeretném azt is elmondani, hogy amikor bizonyos feltételeket nem tartanak be, amik a harmadik cikkben szerepelnek, akkor ez nem feltétlenül vezet a kiküldetés betiltásához. Ezért nyújtottuk be a 90-es számú módosítót, ami azt javasolja, hogy ezeket az elemeket is bele kellene venni. Úgy vélem, hogy a tagállamoknak közösen kellene munkálkodniuk azért, hogy a kiküldött munkavállalók élvezhessék az új irányelv előnyeit. Ezt sokkal jobb megközelítésnek tartom, mint azt, hogy figyelembe vesszük a harmadik cikkben szereplő nem teljes listát. Köszönöm. Ah, pardon. Non, non. okay. Ah oui. mm Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank der Berichterstatterin. Ähm, Köszönöm szépen a jelentés tevő munkáját. Előzetesen összefoglalom, amiről már beszéltünk az első tárgyalásokon sokáig ültünk együtt türelmesen, és vizsgáltuk meg azt, hogy egy közös állásponthoz hogyan tudunk eljutni. Én osztozom abban, hogy világos jogalkotásra van szükségünk, egy olyan jogalkotásra, amely nyomon követhető, tehát fontos, hogy az egyik cikke az információval foglalkozzon, ami az összekötő irodát illeti, fontos, hogy ez is szerepeljen, tehát minden egyes pont az adott bekezdéshez kell, hogy kapcsolódjon. Ez nem könnyű a jelentéstevő számára sem, hiszen a kollégákat meg kell győznie arról, hogy az adott módosító egy másik cikkelyre vonatkozik mondjuk. Én fontosnak tartom azt, hogy koherensek legyünk, éppen ezért Steve News-zal egyet tudok érteni, és javaslom azt, hogy kezdjük el esetleg a központi jelentőségű cikkelyekkel, illetve nézzük meg azt, hogy ennek milyen hatása van más cikkelyekre. Ez egy írásbeli javaslat volt a részéről, ezt az írásbeli javaslatot támogatom. És egyetértek azzal, hogy jó jogalkotásra van szükségünk, annak érdekében, hogy a társjogalkotóval is megfelelő tárgyalásokat tudjunk folytatni, illetve megnézzük azt, hogy hol vannak olyan kompromisszumok, amelyeket mi át tudunk venni. Tehát az eljárással kapcsolatban ez nagyon fontos rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, illetve számos előzetes ülése került már sor, és nagyon jó jogalkotásra van szükségünk. Egyetértek a jelentéstevő véleményével is abban, hogy optimális információt kell eljuttattunk a munkavállaló, de a munkaadó számára is, tehát mindkét fél számára, én kételkedem abban, hogy egy egyetlen weboldal ezt mind meg tudja oldani. Úgy gondolom, hogy a tagországoknak is ehhez hozzá kell jó, gondoskodniuk eh, kell arról, hogy mik is az optimális megoldások, A központi weboldal pedig egy nagyon fontos tényező lehet, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem elegendő. Éppen ezért fontos, hogy ebben az irányban még tegyünk lépéseket. Nem értek egyet a jelentéstevővel azonban abban, hogy a származási ország elvét kell érvényesíteni a szállításnál és az ellátásnál. Mindig a helyi elvet eh, tehát az adott ország elvét kell érvényesíteni a minimál bér esetében. Tehát úgy érzem, hogy egy megerősítő irányelv nem helyettesítheti az eredeti irányelvet. Tehát nagyon fontos, hogy közvetett módon ne változtassuk meg az eredeti irányelvet a módosítóinkkal. Azt gondolom, hogy a 9-es cikkeit nyitva kell hagyni, annak érdekében, hogy a helyzethez alkalmazkodni tudjunk, minden más elrugaszkodott a valóságtól. És azzal is egyetértek, hogy a szokványos jogi formákat, amelyekkel Európában rendelkezünk, például az arányosság, az átláthatóság, a nyilvánosság, hogy ezeket az elveket mind-mind használjuk fel de aki ismeri a helyszíni valóságot, tudja, hogy ez a rész elrugaszkodott a valóságtól. Egyébként nem fogunk semmit elérni ezzel az irányelvel, és nem lesz belőle megerősítő, érvényesítő irányelv. Tehát nagyon fontos az ellenőrzésnek megfelelő módozatait megtalálni, és amikor a jelentéstevő azt mondja, hogy az ellenőrzéseket nem szabad korlátozó jellegűen kialakítania, akkor a két dolog össze is függ Hogyha nem szabad, hogy az ellenőrzések korlátozó jellegűek legyenek, akkor különböző lehetőségeket kell előirányozni a helyszíneken. Nagyjel hírsel egyet tudok érteni abban, hogy a közös felelősségvállalással kapcsolatban Németországban jó tapasztalataink voltak, és Németországban nagyon sok vállalkozás van. Én a volt keleti részből érkezem, és a teljes szolgáltató ágazatban fele a vállalkozásoknak nem német vállalkozás, tehát a közös felelősségvállalás nagyon jól működik, és a hozzánk érkező vállalkozások is jónak találják -e ezt. Azok a vállalkozások, akik a helyszínen vannak-e, hogy kialakítsák ezt a közös felelősségvállalást. Én ezt jogbiztonság szempontjából nagyon jónak tartom, és el szeretném kérni azt, hogy Németországban maradjon meg ez a rendszer, hiszen ez egy nagyon jól bevált formula. Ezek lettek volna csak nagyon gyorsan a legfőbb pontok, amelyek fontosak a teljes irányelven. Erről még beszélünk, egyeztetünk az árnyékjelentéstevőkkel, és lehet, hogy szakbizottságként még egyszer meg kéne vizsgálnunk a menetrendet azért, hogy egy jó jogalkotást tudjunk végezni. Lehet, hogy még egy kicsit több időre lesz szükségünk, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk. Monsieur puis Edith Őri úr, utána Bauer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem fogok most ö, sokat beszélni, mert ö, so, ö, sok pontról a kollégáim is ö, szólnak. Én tulajdonképpen a, a, a 9-es paragrafus kapta a nyitott vagy zárt lista kérdéséről szeretnék beszélni. Én nagyon tisztelem és sokra tartom Emily Turunen képviselői munkáját, de szemben vele nem gondolom azt, hogy ideológiai természetű lett volna a vita az Imkóban sem, és szemben vele én örülök annak, hogy az Imkó végül is a zárt lista mellett tette le a, a szavazatát azt gondolom, számos olyan tapasztalatunk van az elmúlt évekből vagy évtizedből, hogy különféle protekcionista meggondolásokból kákán is csomót keresve újabb és újabb és újabb és még újabb feltételek előállításával lehet elkedvetleníteni azokat, akik egyik vagy akik egy másik országban végeznek valamilyen munkát. Elég sok erőfeszítést tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy az egységes piacban rejlő erőnyöket kiaknázhassa. Mi magunk is számosan beszélünk a mobilitásról és arról, hogy az egységes piac az új munkahelyeket teremt, lehetőségeket teremt. Nem gondolom azt, hogy egy olyan jogbizonytalansággal kellene ezt nehezíteni, ahol minden országban újja, ö, ö, ilyen, olyan vagy amolyan meggondolásból, esetleg éppen politikai számításból ö, ö, ö, önkényesen lehet ö, újabb és újabb feltételeket előírni. Én tehát azt gondolom, hogy az egységes, a, a zárt lista az jogbiztonságot teremt, ezért van szükség rá. Egy egységes piacon célszerű azt, hogy egységes szabályok legyenek, ugyanakkor elképzelhetőnek tartom, hogy nem túl nagy időtávot átövelő rendszeres ellenőrzések, vagy rendszeres felülvizsgálata legyen ennek a listának, és én valahol ebbe az irányba keresném a kompromisszumot, legyen zárt a lista, de akár évente vagy két évente lehessen erről valamilyen delegáltaktusok keretében, vagy valamilyen formában értekezni, és hogyha szükség van rá, ha a gyakorlat tényleg azt mutatja, hogy hogy szükség van a bővítésére, akkor bővíteni, de én csak azt akarom mondani, hogy egységesen kellene az unión. Ezt kívánja a, a, az, az unió egységes piacának a logikája. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Edith Bauer. Köszönjük szépen, Edith Bauer, utána Krisztensen kolléga. Asszony, két megjegyzésem lenne. Az egyik az általános természetű átlapozva a módosítókat és követve a vitát erről a témáról. Olyan érzésem van, hogy néhány kollégánk, és hát elég, elég lényeges része a bizottságnak, úgy közelít a, a kiküldetési irányelvhez, mint hogyha valamilyen bűncselekményről lenne szó, minimálisan valamilyen gyanús tevékenységről. Én azt hiszem, hogy, ez, hogy ezen a vonalon, ezen a vonalon nem fogunk tudni jó törvényt elfogadni, mert a történet nem erről szól a másik megjegyzésem az a 12. paragrafusra szól, vonatkozik, ami igazából egy elég lényeges momentuma az egész javaslatnak. Nem kevesebb, mint 50 oldal vonatkozik a, a módosítókban erre az egyetlen paragrafusra. A fele a módosítóknak törölni az egész paragrafust vagy annak részeit, a másik fele pedig szigorítaná ez az egyetemes felelősségről szól, a az alvállalkozókat illetően, és itt valóban nagyon széles a spektrum. Azzal együtt, hogy mi már más jogalkotási folyamatban is foglalkoztunk ezzel a témával, és ez egy nehéz téma, mert vannak tagországok, amelyiknek a jogalkotásában egyáltalán nincs meg ez az el azt követelni, hogy még a közvetett beszállítók, a közvetett alvállalkozók is azokért is felelősséget vállaljon a fővállalkozó, én úgy gondolom, hogy az pontosan ennek az elvnek a megnyilvánulása, amit elő, előbb említettem. Tudom, hogy ez egy problémás terület, de ebben a, ebben a kérdésben szükséges figyelembe venni azt, hogy a fővállalkozónak egyszerűen nincs joga ellenőrizni a, a könyvelését az alvállalkozónak, a bérkifizetését az alvállalkozónak. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a területen nagy, nagy, nagy mérsékletet kell tanúsítanunk, hogy észszerű megoldást találjunk. Köszönöm szépen. Köszönjük, Ole Christensen, utána félben jön következik. Eh, Formen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy bemutatta a jelentést. Kicsit félek attól, mindig ilyen is szoktam félni attól, hogy egy kelet-nyugati vagy észak-déli ellentétre épülő ideológiai kérdést csinálunk ebből a jelentésből, és sajnos a hozzászólások csak ezt a benyomást erősítették meg bennem. Egyszerűen nem értjük meg, hogy milyen problémák előtt állunk mi az egyes tagállamokban ezen a területen. Úgy gondolom fontos az, hogy ne építsünk új barikádokat, új akadályokat a belső piacon belül, biztosítanunk kell ugyanakkor azt, hogy minden megfelelő körülmények között folyjon. Ezért fontos, hogy most először is megnézzük, hogy miféle irányelvvel foglalkozunk. Ez az irányelv a munkavállalók körülményeinek szeretne megfelelő szintet biztosítani. Ez nem azt szeretné elérni, hogy a csalók bármilyen országból is származzanak, könnyebben csaljanak. Az európai jogszabályok alapját az képezi, hogyha valaki egyik, egy más országba érkezik munkavégzés céljából, akkor az adott fogadó ország jogszabályai fognak rá vonatkozni. Hogyha most ezt nem tudjuk elfogadni, akkor soha nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. Nagyon remélem, hogy sikerül ezt az igen komplikált témát sikeresen megközelítenünk. Konkrét előrelépést akkor tudnánk elérni, hogyha a szolidáris felelősségvállalás és a nyílt lista mellett tennénk le a garast, hogyha lezárjuk a listát, akkor sem tudjuk megakadályozni a csalásokat, hiszen a csalók nagyon gyorsan ki fogják gondolni, ki fogják fundálni, hogy hogy tudják mégiscsak elkerülni a listát. Hogyha viszont megfelelő versenyhelyzetet akarunk teremteni a vállalkozások között, akkor meg kell őrizni a nyitottságot. Azon kívül figyelnünk kell arra is, hogy vannak új területek, amelyek miatt a szociális dömping fokozódik. Például az egész közlekedési szektor, az út, közúti közlekedés és a légi közlekedés is ide tartozik. Ezeket a területeket is figyelnünk kell. Véleményem szerint, hogyha nem lehet dokumentálni, hogy ö, kiküldött munkaerőről van szó, akkor egyszerűen a fogadó ország szabályai kell, hogy érvényesüljenek. Ehhez semmi kétség nem férhet. De, ahogy mondtam, remélem, hogy sikerül közös kiindulópontot találni, közös álláspontra helyezkedni, és a kiküldött munkavállalók számára megfelelő kerekeket biztosítani. Ha ez nem sikerül, akkor az árab, európai állampolgárok nem fogadják el majd ezt a jogszabályt, és még évekig, évtizedekig vitatkozhatunk ugyanerről. Fülben jön, aztán Thomas van következik. Köszönöm, elnök asszony. A 11-es és 12-es cikkre korlátoznám nagy részben a hozzászólásomat. Szeretném támogatásomat kifejezni az előadók mellett és az ő megközelítése mellett. Azt gondolom, hogy ezt a témát gyengíti az, hogy a tagállamok együttműködését és támogatását is meg kell szereznünk hozzá. És nem gondolom, hogy érdemes lenne doktriner megközelítést alkalmazni bármelyik irányban is. Ugyanis figyelembe véve a jogi kereteket, ahogy már a kollégek is körvonalazták azt, már van a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban olyan szabályozás, ami alkalmazandó, és ehhez kellene inkább kérni a tagállamok támogatását és együttműködését. A 12. cikkben ezért alkalmaztam a módosítóimban én is azt a megközelítést, hogy megengedném a tagállamoknak, hogy a közös és egyetemleges felelősséget bevezessék, és nem tenném azt kötelezővé. Természetesen, ha ebben az irányban indulunk el, akkor alternatív intézkedéseket is kell hoznunk, és meg kell erősítenünk más rendelkezéseket, ugyanis kell lenni egy B-tervnek, hogyha nincsen A-terv. A bizot, az illetékes biztossal folytatott kétoldalú megbeszéléseket tekintve, különösen a 11-es és 12-es cikket érintő módosítóimban alternatív megoldásokat kínálok a közös és egyetemleges felelősség helyett. Én azt gondolom, hogy ez konstruktív hozzáállás, és remélem, hogy az előadó is előáll valami kompromisszummal, hiszen ezzel tudunk széleskörű támogatást szerezni. Lehet, hogy ez mégsem így lesz, és továbbra is megosztottak maradunk ebben a kérdésben. Ha ez van, akkor ez van, de legalább én megpróbáltam. És még egy-két egyéb megjegyzés. A munkakörülmények szóba kerültek, és hogy melyik tagállamban? Azt gondolom, hogy a munka végzése szerinti tagállamban kellene figyelembe venni a munkakörülményeket, de ezt úgy gondolom, hogy tüzetesen meg kell vizsgálnunk, ugyanis ahol hogyha a jogi személy egy másik tagállamban van bejegyezve, akkor vannak olyan kérdések, amelyeket a, annak a jogi személynek kell elvégeznie, és ezt még részletesebben meg kell vizsgálni, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen konkrét körülményekről beszélünk. De általánosságban vannak olyan területek, ahol van ígérete megállapodásra, és nem gondolom, hogy már most ki kellene ásnunk a lövészárkokat. Köszönjük szépen, Thomas Mann, utána Rita Oymar Rajtán következik. Köszönöm szépen, Ole Kristensen ellen szólnék illetve mögött szólnék, mert hogy tényleg, tényleg fennáll a veszélye annak, hogy egy ilyen mesterséges különbséget teremtünk a nagy és kis országok, kelet-nyugat, észak-dél között, pedig nem erről van szó, teljesen igaza van, arról van szó, hogy észszerű, jó munkakörülmények között dolgozzanak a munkavállalók és, és a németek se akadályozzák ezt meg. Az építőiparban is voltak vizsgálatok, rendőrségi ellenőrzések, mert egyszerűen tudni akarjuk, hogy fekete munka létezik-e, vagy legitim munkások vannak ott. Mi nem a vállalatok iránt érdeklődünk, csak egyszer, az, egyszerűen azt tudjuk, azt szeretnénk tudni, hogy milyen milyen körülmények vannak, és ezeknek a körülményeknek az ellenőrzését kell biztosítanunk, és a származási ország feltételeinek feltételeinek képvisel, érvényesülni kell, de az teljesen mindegy, hogy milyen országból érkeznek. Mindenki ö, ö, jó, aki, ö, a, aki a megfelelő körülmények között dolgozik, de hogyha pedig a legolcsóbb munkaerőt próbálja valaki alkalmazni, az, az soha nem jó. Na most, hogy nyit nyitott vagy lista, nyitott, a, zárt, a, nyitott, a lista nyitott vagy zárt, az pedig Ole megint csak igaza van, hogy Persze előfordulhat az, hogy bizonyos dolgok nem lesznek benne a nyílt listába, de a nyílt lista az nem azért van, hogy a vállalat az megpróbálja elkerülni a, a körülményeket, hanem arról van szó, hogyha új körülmények felmerülnek, akkor, akkor az kerülhessen rá a listára. Aki manipulálni akar, aki csalni akar, az úgy is meg tudja azt tenni, ha a lista zárt. Mindenhol vannak csalóvállalkozók, bestelen vállalkozók, teljesen mindegy, hogy hol nézzük. Egyszerűen meg kell akadályoznunk azt, hogy a csalás, illetve a munkakörülmények rontása felmerüljön. Schröter asszony támogatom abból, abban, hogy a származási ország elvét kell támogatni, és az információ, tényleg fontos nem csak az munkavállalók, hanem a munkaadók felé, hogy a munkaadók is tudják, hogy miről van szó. A határ területeken nagyon sok munkaadó van, aki nem tudja, hogy hogy viszonyuljon, hogy járjon el. Valószínűleg az egy egységes weboldal tényleg nem elegendő minden információ átadására. Szükség van arra, hogy átlátható legyen a munkavállaló és a munkaadó számára is a helyzet és az sem, senkinek nem érdeke az ideológiai harc, egyszerűen arról van, arra van szükség, hogy a bűnözés, a csalás megszűnjön, hogy mindenki ismerje a szabályokat, és minden a szabályoknak megfelelően folyjon le. Erre van lehetőség is. Aztán az építőipar területén, ahol ugye sok probléma van, Németországban ezért végzünk olyan erős ellenőrzéseket, aktív ellenőrzéseket, hiszen 660 millió euróba kerül az, hogy <clears throat> illegális módon foglalkoztatják a munkavállalókat Németországban. Erről van szó, és Persze szeretnénk, hogyha jönnének hozzánk kiküldött vagy vendégmunkások, hogyha a körülményeik jók, hogyha van rendesen megfe- megfizetjük őket, őket, hogyha elmehetnek szabadságra, ugyanúgy, ahol, ahogy mindenki más. És ezért nagyon fontos az, hogy átlátható legyen a helyzet ebben, ezen a területen. Én úgy gondolom, hogy sikerülni is fog ez az kívánatos lenne, hogyha minél jobban közelednének egymáshoz nézőpontok, és hogy nem mindig ezekhez a régi ellentétekhez ragaszkodnánk, ha nem mindig le, nem ragadnánk le folyton a régi mintákban, mert most egy közös, precíz, jó szabályozás kialakítására van szükség, de hát ismerjük már egymást nagyon régen, úgyhogy sikerülni fog ez. Hogyha jó, alaposan, figyelmesen meghallgatjuk egymást, akkor biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog jó dokumentumot létrehoznunk. Ha ez valóban így van, akkor meg fogjuk próbálni. Romer Röjten asszony, utána pedig én is én fogok hozzászólni. Even nagevraagd, maar... Köszönöm, elnök asszony. E, lenne egy kérdésem. 2006-ban készítettünk egy jelentést a kiküldetési irányelvről. E, Söter asszony volt a jelentéstevő, és én is részt vettem a tárgyalásokban a koordinátorokkal. És azóta azt tapasztaltuk, hogy ez könnyíti a szabad mozgást, és ez jó dolog, ez az irányelv, de nagyon sok visszaéléshez is vezetett. Ezért megpróbáltuk meghatározni, hogy mi is zajlik, és én nagyon messze állok a protekcionizmustól, de azt gondolom, meg kell vizsgálnunk az alapproblémát. És azt gondolom, hogy fontos ez az irányelv, szükség van a szabad mozgásra és a, a jó munka megszerzésének lehetőségére, és el kell kerülnünk a visszaéléseket. Egyes cikkek, amelyeket nemrég mások is említettek, igen fontosak. Ami a szabályok megkerülésének és a visszaéléseknek az elkerülését, megelőzését illeti, itt jó kritériumokra van szükség. Ami pedig a nyitott vagy zárt lista kérdését illeti, a zárt listának is megvannak az előnyei. De azt gondolom, hogy a nyitott lista jobban megfelel a tagállamok nagyon eltérő helyzetének. Ez jobb gondolat lenne nyitott van azonban nem szabad visszaélni, és ezért egyértelmű szabályokat kell meghatározni. Ha egy tagállam további szabályokat szeretne bevezetni a listával kapcsolatban, akkor ennek az országnak előre be kell ezeket jelentenie az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság pedig megvizsgálhatja ezeket és módosíthatja ezeket. Tehát ezek mentén fogunk módosítókat benyújtani, és remélhetőleg így eljutunk a kompromisszumig. Ez az első megjegyzésem. A második, a múltban észrevettük, hogy nagyon sok önfoglalkoztató dolgozó van, és ő rájuk vonatkozó szabályokat is alkotnunk kell, ezzel kapcsolatban is benyújtottunk módosítókat. Aztán, ami az információ szolgáltatást illeti, azt gondolom, hogy itt még nagy tere lenne a fejlődésnek. Ami pedig a felügyeleti szabályokat illeti. A bizottság egy kicsit gyenge intézkedéseket javasol, én szeretném a felügyeletek szerepét erősíteni. Ami pedig a felelősséget illeti, elnökasszony, én ezzel kapcsolatban bizonyos mértékig kritikus vagyok. Beret és Brock urak aláírtak egy kérdést ezzel kapcsolatban, és erre kaptunk válaszokat is. Tehát nem csak azért vagyok ebben biztos, mert egy jó barátom foglalkozott ezzel, hanem egyébként is úgy vélem, hogy jó kompromisszumot kellene alkotnunk. Ha sikerül meggyőznünk az embereket, hogy ez nem protekcionizmus, hanem a belső piac megfelelő működéséhez szükséges, és ezzel biztosan Danuta is egyetért, nos, meg kell várnunk, hogy milyenek lesznek a kompromisszumok. Köszönöm szépen! A kompromisszumok mindannyiunk jó hiszeműségétől függnek. Három aspektusra szeretnék kitérni. Először is, amit Roman, Roman Reiten mondott, az felügyelettel, ellenőrzéssel kapcsolatban. Módosítókat nyújtottunk be az ellenőrző szolgálatok lehető legjobb koordinációjával kapcsolatban, az építési helyszíneken. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a tagállamokban semmilyen munkaügyi ellenőrzés nincsen felkészülve arra, hogy a nemzeti jogszabályok hibáit kezelje, és vannak modern rabszolgatartók is, akik nem tartják be a munkavállalók jogaira vonatkozó jogszabályokat. Nagyon fontos tehát ellenőrizni, hogy milyen mértékben lehet ebbe az irányba elmozdulni. Ami pedig a listákat illeti. Értem és osztom is Elizabeth Schröter véleményét azzal kapcsolatban, hogy senki nem szeretne ideológiai vitába bocsátkozni a jóval és a rosszal kapcsolatban. De ebben a szakbizottságban uralkodik egy olyan általános vezérelv, hogy mi a munka, munkavállalók helyzetét szeretnénk javítani, és az alapelvünknek az kellene, hogy legyen, hogy az egyenlő munka az egyenlő jogok társulnak. És ez nem csak egy homályos koncepció, hanem ez ennek a helyszínen is meg kellene valósulnia. Mégpedig azokon a helyszíneken, ahol a munkavállalókat felveszik, foglalkoztatják. És ezt össze kell párosítani egy másik, az Európai Unió alapját képező elvel. Az Európai Unió szociális területen nem fedett le mindig egy nagy területet. Mindig egyre jobban haladunk, de jelenleg az Európai Unió szociális dimenziója meglehetősen mérsékelt. És volt mindig egy alapelv, vagyis a, az a záradék, hogy soha nem lépünk visszafelé. Tehát, hogyha a zárt listát hagyjuk jóvá, a nemzeti felügyeletek kapacitásaival kapcsolatban, akkor a szerződéseknek ezt az alapelvét megszegjük. A harmadik érvrendszer pedig természetesen a 12. cikket érinti. A törlésre vonatkozó indítványok száma engem annyira nem győz meg, hiszen szinte minden bekezdést szerette volna valaki törölni. És vége, végül néha mégiscsak sikerül jó kompromisszummal jó jelentéseket alkotni. De szem előtt kell tartani azt a szellemiséget. Egy sajnos azóta már távozott kolléga mondta ezt, hogy nem szabad alapból gyanakodni, de vannak olyan munkaerőpiacok, ahol a fekete munkások és a kiküldött munkavállalók jelensége teljesen létezik, és a valóságban a kiküldött munkavállalók jogai nagyon gyengék. Tehát ez minősíthető gyanús tevékenységnek. És én ezért gondolom azt, hogy éppen ellenkezőleg ki kellene terjeszteni ezt a listát. A bizottság helyesen azonosította az építési munkák területét, de őszintén szólva nézzük meg a mezőgazdaságot és az élelmiszergazdaságot. Az is katasztrofális. A gyanús tevékenységek szégyenletes módon sokasodnak. És ott van még a szállítások szektora is. remélem, hogy más módon, amit még meg kell vitatni, de sikerül épp a másik irányba elmozdulni és kiterjeszteni a listát. Én azt gondolom, hogy a bizottság is szeretne hozzászólni. Elnézést kérek, kénytelen vagyok a hozzászólások idejét korlátozni, tehát nagyon jó lenne, hogyha négy vagy öt percnél többet nem beszélnének. I will try to do it in Köszönöm szépen, megpróbálom két percben összefoglalni a mondandómat. 835 módosítóval úgyse tudok foglalkozni. Nagyon jó véleményeket hallottunk. Nyilván ezek közül a legfontosabb a jó és világos szabályozás megteremtése, ezért is készítettük el a javaslatot. Ugyanakkor nagy kockázata van annak, hogy ugye ez az irányelv, ez egy megvalósítási irányelv, amelynek, amely nem hivatott megváltoztatni az alapvető irányelvet. Márpedig az eredeti irányelvben a ö, étkeztetés és a lakhatás költségek visszatérése, visszatérítéséről van megfelelő rendelkezés, a 37-es cikkben, és az módosítók egy sor, sorra ez ellen próbál hatni. hatni megpróbáltunk prudesen viselkedni, amely a harmadik cikkben és a 11-es cikk 5. bekezdésében is <clears throat> szerepel, és pontosan az volt a célunk, hogy az eredeti irányelvet, tehát a 96 per 71-est ebben a tekintetben ne, válasz, ne változtassuk meg. Ez volt a legfontosabb feladatunk és a legnagyobb kihívás előttünk. Most ezzel kapcsolatban vannak ö, specifikus utalások egy sor módosítóban az eredeti, tehát az eredeti irányelvvel kapcsolatban a 3, 4 és 5-ös módosító a 3, 4-es és 5-ös cikkről van itt szó, az eredeti irányelv 3-as, 4-es és 5-ös cikkéről, amelyben a kö- kötelezettségekről van szó. Ezeket most még inkább megpróbáltuk konkrétizálni az új végrehajtási irányelvben. Na most, hogyha ezeket megváltoztatjuk, illetve megpróbáljuk módosítani, akkor az az eredeti kötelezettségvállalásokról, kötelezettségekről szóló rendelkezéseket is megtámadja. Ez pedig soha nem volt a célunk. Aztán van egy sor olyan módosítás, amely olyan cikkekre vonatkozik, amelyek a pénzügyi támogatás lehetőségeit tárgyalják. A javaslat megalkotása során a nyolcas cikkbe szerettük volna, próbáltuk meg összefoglalni mindezeket, és a nyolcas cikkre vonatkozó módosítókra azt tudnám mondani, hogy sokkal könnyebb lenne a dolguk akkor, hogyha ennek, az, ennek ezt a szándékot jól megértenék. Na most a 9-es és a 10-es cikk közötti különbségről már a jelentéstevő is elmondta, hogy mi a különbség. A 9-es az a nemzeti ellenőrző intézkedésekre vonatkozik, a 10-es pedig az ellenőrző vizsgálatokra. Én úgy gondolom, hogy az eredeti javaslatban valószínűleg túlságosan gyenge megfogalmazás volt. Mi soha nem akartuk korlátozni az ellenőrző vizsgálatok, az inspekciók számát, illetve azt, hogy a szolgáltatás nyújtók további kérdéseket tegyenek föl egy bizonyos vizsgálat folyamatán, illetve hogy tanúsítványokat kérjenek arra vonatkozóan, hogy a vállalatnak milyen engedélyezés, engedélyei vannak. Ezt a kilences es cikk sem szándékozza megengedni. A javaslat nem kívánta ezeket a lehetőségeket belevenni az irányelvbe. A legellentmondásos cikkeket már itt is említették, nagyon nehéz lesz majd ezzel kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban megáld, megoldást találni, de meg kell, hogy találjuk a megoldásokat, mert mindenkinek szüksége van erre az irányelvre, hiszen annak semmi értelme nincs, hogy egy olyan szöveget alkossunk, amit aztán nem fog senki betartani. Várom az önökkel folytatott konstruktív együttműködést, és azt, hogy elfogadható kompromisszumok megoldásokat fogunk találni a két nagyon ellentmondásos cikkkel kapcsolatban. Ezt már akkor is tudtuk, mikor a javaslatot elkészítettük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelentéstevő asszony, én tudom, hogy ez egy nagyon hosszú vita, de ma csak öt percet tudok adni a vita lezárásához, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon-nagyon kemény dió ez, és nehéz feladat, hiszen ez az irányelv egyáltalán nem könnyű. Hughes úr javaslatára térnék vissza, ami a munka sorrend megváltoztatását illeti. Amikor az egyes cikkelyekkel kapcsolatban elkezdtük a munkát, illetve tovább haladtunk, akkor én továbbra is fontosnak tartom azt, hogy ezt így tartsuk meg ne térjünk el a sorrendtől. Köszönöm szépen Hughes óra javaslatát. A 139-es nagyon nehéz cikkely, és éppen ezért nagyon sok időre, sok erőfeszítésre van szükség, hogy ezt megoldjuk. Én mindent meg fogok tenni a magam részéről, annak érdekében, hogy megfelelő kompromisszumot tudja kidolgozni párhuzamos munkát is tudunk folytatni. Az új és a régi cikkek kapcsán. Nagyja, neked azt szeretném mondani, hogy amikor a szociális partnerekről beszélek, a munkavállalói munkahelyetetői szervezetekről, akkor ők nagyon gyakran azt mondják, hogy a német szabályozás rendkívül jó. Miért? Azért, mert ez a német szabályozás rendkívül átlátható, nagyon világos, átfogó és átlátható fogható megoldásokat tartalmaz. Éppen ezért minden egyes vállalkozó fel tud készülni ezekre a pályázati kiírásokra is például. Tehát, hogyha mi is hasonló megoldásokat tudunk javasolni, átlátható rendelkezéseket, illetve olyan típusú szabályozásra tudunk javaslatot tenni, amely világosra teszi azt a szolgáltatók számára, hogy hogyan készüljenek fel a e, pályázati írásokra, akkor talán könnyebben ki tudjuk zárni a nem fair szolgáltató körét is. Köszönjük szépen Elmélének a részleteket az IMCO munkájával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy erről még folytathatjuk a vitát. Illetve még azzal is dolgunk van, hogy itt hogyan tudjuk megoldani ezeket az ügyeket. Ami Slidovska asszonyt illeti, a származási ország elvénél a KKV-k nem tudnak majd nagy projektekbe bekapcsolódni, hogyha ez érvényesül. Én itt a nagyobb cégekről is beszélek, hiszen az értékelés a kiküldetés esetében nem könnyű. Elizabeth. Én nem mondtam azt, hogy limitálni vagy csökkenteni szeretném az ellenőrzések számát. Támogatom a nem fair eh, szolgáltató kizárását, illetve munkáltató kizárását, viszont nem szeretnék korlátozó jellegű ellenőrzéseket. Én azt mondtam, hogy nem szeretném limitálni vagy csökkenteni a az ellenőrzések számát, viszont információt szeretnék azokról a potenciális intézkedésekről, amelyek szóba jöhetnek azért, hogy mindez átlátható legyen. Tehát ha nem fair szolgáltatók így is úgy is meg fogják kerülni a törvényt, és ezt nem fogjuk tudni intézkedésekkel kiküszöbölni. Abban is egyetértek, hogy a harmonizált egységes belső piacból is profitálnunk kell, és egyetértek azzal, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jogbiztonságot teremtsünk. Oleg Krisztenzen nincs már itt a teremben, de én rendkívül támogatom a szolidaritás elvét. Még akkor is, hogyha a különböző üléseken különböző véleményeket hallok a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban, nyugati országokból is, vagy Kelet-Európából. Viszont én európai kalapot viselek, tehát mindent meg szeretnék tenni annak érdekében, hogy egy olyan törvénytervezetet tudjunk kialakítani, amely 27 tagország esetében is megállja a helyét. Tehát én nem várok ideológiai vitákat. És Thomas Mann elmondta azt, hogy minden tagországban vannak jó és rossz munkáltatók, fair, tisztességes és nem tisztességesek. Ez mindenütt így van. Nem bizonyan egyetértenek velem abban, hogy a kiküldött munkáltatóknak ismerniük kell a dokumentumokat, illetve a munkáltatónak is ismernie kell az ellenőrzés feltételeit. Filip Benyam felvetésére reagálok. Mindjárt befejezem a megjegyzésemet. Egyetértek, hogy különböző tagországokban különböző szabályozások vannak, ezért nyitottaknak kell lennünk. Annak érdekében, hogy a tagországok maguk választhassák ki a szolidaritás elveit. Azt gondolom, hogy egy jó jogalkotást tudunk alkotni. És Tomás Pán egy nagyon szép mondatot mondott. Ő azt javasolta, közös erőfeszítéseket tegyünk azért, hogy kerüljük ki a konfliktusokat és a sztereotípiákat. Remélem, hogy így tudunk majd dolgozni, én nyitott vagyok, és remélem, hogy egy nagyon jó anyagot tudunk kidolgozni. Köszönöm szépen a bizottság javaslatait a tisztázás érdekében, és várjuk vissza Önöket majd valamelyik ülésünkre még. Köszönöm. Um, merci beaucoup. Köszönjük szépen! A jogi bizottság tehát eh, március 19-én fog erről szavazni, és eh, elvben mi pedig a kompromisszumos módosítókat március 20-án fogjuk megvizsgálni, és másnap fogunk szavazni. Ezzel a napirend végére értünk. Még egy eh, pontunk van az ülésen, ez pedig a 39-es a bizottságunkban készült vélemény, éves jelentés a versenypolitikáról. Azonnal meg is adom a szót előadónknak, Unguránu kollégának, hogy bemutassa a véleménytervezetét. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Jelentéstevőként a foglalkoztatás szempontjából vizsgáltam meg a versenypolitikát, és a következő gondolatok vezéreltek. Először is az EU-ban az Európa 2020 stratégiának megfelelően kell a versenyképességet javítani, hiszen a fő munkahelyteremtők a kis és középvállalkozások. Másodszor ami az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat illeti, ezeket eh, létfontosságúnak tartom, hiszen ez olyan iparágakhoz kapcsolódik, amik utána eh, vállalkozásokra is eh, hatással vannak, és természetesen ez végül a foglalkoztatási rátában csapódik le bármelyik országban. Ez a véleményem második pontjában szerepel. Ez azt mondja ki, hogy a tagállamoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat foglalkoztatási szempontból kell figyelembe venni. Harmadszor különös figyelmet kell szentelni a nem termelékeny cégek privatizációjára. Negyedszer és utoljára végül pedig úgy gondolom, hogy a bizonyos derogációk az állami segítségnyújtási szabályok alól szükségesek a vállalkozások támogatására, hogy azokat versenyképessé tudjuk tenni. Ez pedig növelni a munkahelyteremtő képességet. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük, Alejandro Szerkesz, és ez minden. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném mondani, hogy a frakcióm számára ez a jelentés igen fontos, figyelemmel követjük, ugyanis a versenyképesség és ahogy láttuk korábban is, ebben a bizottságban nagyon lényeges. Mi itt a másik perspektívából szemléljük a dolgokat, nagyon sok nézőpont létezik, de a versenypolitikát most úgy vizsgáljuk, hogy a foglalkoztatás és a szociális életszínvonal, illetve annak javítása szempontjából vizsgáljuk. Unguránu úr anyagával kapcsolatban hiányzik a vita. A versenyképességi politika hogyan kapcsolódik össze az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal, amiket nem lehet a versenyképességen belül kezelni? Ez egy nagy vita, és ezt a foglalkoztatási bizottságban le kéne folytatni, és a módosító indítványainkkal ezt próbáljuk meg stimulálni, eh, hiszen ha ezeket a szolgáltatásokat is a versenyképesség alá emeljük be, azzal tagadjuk, hogy vannak olyanok, akik eh, nem tudják a piacok feltételei között nyújtatni a szolgáltatásaikat, például a legszegényebbeknek, a legrosszabb helyzetben lévőknek. Eh, és mit mond a szerződés, ha nem azt, hogy ugyanazt, ami a mellékletekben is szerepel. És mi ezzel a szemlélettel vizsgáljuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönjük. Ha jól értem, akkor az előadó nyitott a vitára, de most nincsen más hozzászólás, és már igencsak későre járt, tehát azt mondanám, hogy hagyjuk ezt a témát itt most annyiban, és 27, február 27-én délig lehet benyújtani a módosítókat, a kompromisszumos módosítókat március 20-án vizsgáljuk meg, 20-án fogjuk ezt elfogadni, és 21-én szavaz róla a másik illetékes bizottság. Természetesen ilyen határidőn belül csak angolul lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm a megértésüket, végeztünk a munkával, kellemes délutánt kívánok. A következő ülésünk márciusban lesz.